kérek mindenkit, hogy üdvözölje Cecilia Malmström asszonyt, biztos jelöltet, uniós belügyekért felelős posztra. A Libe Bizottságot is üdvözöljük, és szeretnék illetve a Libe Bizottság nevében üdvözöljük Önt, és eh, szeretnék először is 2010-re minden jót kívánni. Nagy megtiszteltetés számunkra, Mászröm asszony, hogy üdvözölhetjük Önt felelős biztos jelöltként. A javasolt terület a belügy. Azok a feladatok, amelyek tehát az Európai Unió belügyei közé tartoznak. Három órás meghallgatás előtt állunk ma, ami azt is jelenti, hogy szigorúan tartanunk kell magunkat az időbeosztásunkhoz, fegyelmezetnek kell lennünk. A foglalkoztatási bizot, szakbizottságból és az esélyegyenlőségi szakbizottságból is vannak kérdések. Három-három. A koordinátorokkal megállapodtunk abban, hogy összesen 27 kérdést teszünk fel a biztos asszonynak. Mindenki egy percet kap a kérdésre. Ehhez tartanunk is kell magunkat. A biztos jelölt asszony pedig két-két percet kap minden válaszra. Lehetőség van egy kiegészítő kérdés feltételére is az első kérdéssel kapcsolatban, és erre Mászram asszony újra lehetőséget kap, hogy még egy percben válaszoljon. Tehát egy perc kérdés, két perc válasz, egy perc kiegészítő kérdés vagy megjegyzés, és még egy perc. Mastrom asszony számára. Úgyhogy mindenkit arra kérek, minden kérdezőt, minden, mindenkit, aki megjegyzést is hozzá kíván tenni, hogy nagyon szigorúan tartsa magát az időbeni megkötésekhez, egyéb esetben el kellene bármennyire is fáj vennem a mikrofont. Reding asszony meghallgatásánál egy kis rugalmasságra volt lehetőség, mégis azt kérem most mindenkitől, hogy nagyon pontosan tartsa be a felszólalási időt. Nos, úgy gondolom, hogy ezzel meg is kezdhetjük a munkát, hiszen ha így sikerül tartanunk magunkat fegyelmezetten, akkor időben leszünk, és jó lesz az együttműködés a parlament és a biztos asszony között. Nagyon fontos intézményekről van szó, a Lisszaboni szerződés, hatályosodását követően különösen. Ebben az összefüggésben az európai tér, igazságosság és biztonság tere az, ami nagyon fontos, és az alapvető jogok. Mászrom asszony. Elnök úr, svédül szeretnék beszélni. Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt bizottsági tagok. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy önök előtt biztos jelöltként, belügyekért felelős biztos jegyökért eh, beszélhetek. Talán ismernek korábbi parlamenti időszakomból, vagy eh, az előző ősz több eh, alkalmával kapcsolatban, amikor többször is jártam és szóltam önökhöz. Nagyon örülök annak, hogy a következő öt évben is remélhetőleg együttműködünk önökkel. A stokholmi program elfogadása és a Lisszaboni szerződés hatályosodását követően. Ez a két vívmány azt jelenti, hogy az Európai Parlamentnek nagyobb befolyása lesz, és hatékonyabb lehet az Európai Tanács döntéshozatali folyamata is. Most, hogy a Lisszaboni szerződés és a Stockholmi program is lezárult, kiváló lehetőségünk van arra, hogy megfeleljünk azoknak a kihívásoknak, amelyeket az Európai Uniós állampolgárok el is várnak tőlünk. Egyetlen egy tagállam sem képes arra, hogy a szervezet bűnözés ellen egyedül fellépjen. Egy tagállam sem tudja a világ erősödő migrációjából származó problémákat megoldani. Nagyon fontos ezért, hogy együttműködés alakuljon ki Európában, hiszen ez egyértelműen többletértéket jelent. Egyúttal azt is tudom, hogy az Európai Unió képviselői a legitimitás hiányával kapcsolatos problémát kell, hogy megoldják. Az európai iránti bizalom csökkent, és csak akkor tudjuk az állampolgárokat újra bevonni az Európai Unió életébe, hogyha jobban figyelnek ránk, hogyha mindazt, amit elvárnak tőlünk, eredménnyel tudjuk megoldani. Párbeszédet kell a nagy közönséggel, a civil társadalommal elindítanunk. A Stockholmi program pont arra ad lehetőséget, hogy az emberek problémáit, elvárásait tegyük minden cselekedetünk középpontjába. Amit ma program, programként szeretnék önöknek bemutatni, a Stockholmi programra épül. És az a munka, amelyet az Európai Parlament a novemberi határozatával bevezetett nagyon fontos eleme ennek. Célom, hogy biztosítsam, hogy az Európai Unió politikája a belügyek terén kéz a kézben együtt járjon az alapvető jogok védelmével. Az Európai Unió együttműködésének az alapvető jogokra és közös értékekre kell épülnie. Kivétel nélkül tiszteletben kell ezeket tartani. Az állampolgároknak bízni kell abban, hogy biztonságos Európában élnek, ahol a szabadság, biztonság és integritás biztosított. A szolidaritásra szeretnék kulcsszóként utalni. Szolidaritás a bizottság és a tagállamok között, a tanácssal és az Európai Parlamenttel. Ha, a, ha olyan menekült és migrációs rendszert sikerül alapítanunk, kialakítanunk, amely a szolidaritásra és az emberiességre alapul, akkor nagy sikert érünk el. A közös fenyegetettségeket együtt kell tudnunk legyőzni, de a szolidaritás a bizottságon belüli szolidaritást is jelenti, annak érdekében, hogy a kollegialitás szellemében legyen az együttműködés. Némi konkrétum. Először is közös menekültügyi és bevándorlási politikát szeretnék kialakítani. Hiszek abban, hogy a közös eljárásra van szükség, partnerségre harmadik országokkal és azokkal, akiknek védelemre van szüksége. Meg kell tudni adni a védelmet, hogy a legális bevándorlást segítsük, és ellenőrizzük az illegális bevándorlást. A menekültügyi politika az a lehetőség, hogy konkrét módon alkalmazzuk az Európai Uniós értékeket, az emberi méltóságot és a szolidaritást. Éppen ezért az Európai Unióból szeretném, hogyha érezhetően egy közös védelmi tér is kialakulna mindazok számára, akiknek erre a védelemre szüksége van. Az átmeneti védelem és menekült politikát is ki kell alakítanunk a felelősség alapján. Európa a leginkább védelemre szorulóknak a Genfi egyezmény és a visszautasítás nélküli alapelvek mentén valóban védelmet tud biztosítani. Az illegális migráció hatékonyabb kezelésére is mód nyílik így. Az Európai Unió egyik legnagyobb eredménye a négy alapvető szabadságjog és a belső piac. Az egyik legnagyobb siker pedig a belső határellenőrzés megszüntetése. Éppen ezért az élet az emberek és a vállalkozások számára egyszerűbb lett. De hatékonyabb külső határellenőrzésre van ezzel párhuzamosan szükség. Humánus visszaadatási politikára, amely gyakorlatban működik. Ennek a politik, ezt a politikát harmadik országokkal együtt kell kialakítanunk. További fontos szempont a legális bevándorlás kérdése Európába a lakosság korosodása miatt az Európai Uniós tagállamokban és az ebből adódó gazdasági szükségszerűségekben a munkaerőpiacnak is rugalmasnak kell lennie. Természetesen eltérő igényei vannak a különböző tagállamoknak, de mindenképpen erősítenünk kell Európában a legális bevándorlást a jövőben. Az Európai Unió számára egyértelművé kívánom tenni, hogy megfelelő jogi szabályozásra van szükség, de nyer-nyer helyzetet kell mindenképpen tudni kialakítani. Jobb integrációs politikára van szükség, amely a munkaerőpiacok, a tagállami munkaerőpiacok igényeinek is megfelel, ugyanakkor pedig az újonnan érkezettek integrációját segíti a társadalomba való integráció problémáit elhárítja. Azonos jogokat kell tudni biztosítani a legálló, legális bevándorlóknak, mint az állampolgároknak. A migrációs és mobilitási politikát éppen ezért javítanunk kell. Ehhez fontos, hogy az eddigi törvényalkotás és politika is javuljon belső biztonsági stratégiára van szükség a szolidaritás alapvető joga között a tagállamok körében. Ezzel a stratégiával minden lehetőséget ki kell tudnunk használni, ami már ma lehetőség van a különböző fenyegetettségek leküzdése érdekében. Akár állampolgáraink életét, akár biztonságát fenyegető veszélyről legyen szó. A hatóságok együttműködését biztosítani kell, a terrorizmus, emberkereskedelem, gyermekcsempészet, gyermekekkel kapcsolatos visszaélések, gyermekpornográfia és egyéb olyan kérdés, amely az Europol, az Europol és az Eurojust hatáskörébe tartozik, szintén előrébb kell lépnünk. Ezért mélyíteni kell a szervezetekkel az együttműködést. Úgy gondolom, javítani kell az együttműködést, és éppen ezért a frontex kezdem meg ezt a munkát. A hatékonyabb együttműködés azonban hatékonyabb információcserét is feltételez. Biztosítani kívánom azt, hogy ennek keretében a lehető legjobb védelmet biztosítsunk a személyes adatok számára is. Nagyon fontos eleme ez ugyanis az alapvető emberi jogok kartájának. Tisztelt elnök úr! Európának továbbra is erős partnernek kell maradni a globalizálódó környezetben. Az igazságosság és szabadság alapelve sikerre kell, hogy vigyen. Szoros partnerségben kell szomszédainkkal is dolgozni. Biztosként a Stockholmi program továbbfejlesztésére vonatkozó előd, e, elsődleges tervezetet fogok elsőként beterjeszteni. beterjeszteni. Ez az akcióterv konkrét javaslatokat és intézkedéseket intézkedéseket tartalmaz a legszükségesebb területekre, konkrét és jól megfontolt alapokra építve. A Lisszaboni szerződés hatályosodását követően az együttdöntési eljárás bevezetésre kerül a hozzám tartozó tárcában a parlamenttel. Éppen ezért a következő öt évben szoros együttműködésre számítok önökkel. Mindig is aktívan részt vettem az átláthatóság és a dokumentumokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos munka terén. Remélem és biztosítom, hogy a parlament minden vonatkozó dokumentumhoz megfelelő hozzáférést kapjon. A bizottsági javaslatokat egyszerűbben hozzáférhetővé és egyszerűbben érthetővé kívánom tenni. A parlamentben eltöltött idő alapján tudom, mekkora tudás és milyen lelkesedés jelentkezik az önök részéről. A parlament szerepét az európai értékek erősítésében igen fontosnak tartom. Olyan Európát szeretnék, amely tiszteletet és védelmet ad a biztonság és az egyéni szabadság közötti egyensúlyt, amely az ált, a polgárok által elvárt kihívásoknak eleget tud tenni, menekültügyi és bevándorlási politikát garantál, és biztosítja a külső határok védelmét az illegális bevándorlással szemben. Az önök tudásával és lelkesedésével remélem, hogy fontos célokat el fogjuk érni. Közös, köszönöm. Thank you, Mrs. Masson. Köszönöm, Malmström asszony. Végig futott a témákon, és 10 perc plusz 1 perces rugalmaság alatt sikerült is mindent elmondania. Remélem, hogy mindenki meg fogja tenni ezt az erőfeszítést. Már is megkezdjük a kérdések feltevését az eljárási szabályok szerint. Úgyhogy először Bozotil úrja szó. Köszönöm, elnök úr. Kull sena mijiet ta' dajes jitilqu mill-kosta Afrikana fuq vjaġġ klandestin. Illegális járművek, tengeri járművek hagyják el Afrika partjait. Európát célozzák meg, szervezett bűnözők kezében vannak ezek az illegális bevándorlók. Ennek nagyon kellemetlen, nagyon rossz következményei vannak. Ez emberi tragédia. Több száz ember leli halálát még a tengeri út során. Ugyanakkor aránytalanul nagy a teher a dél-európai országokon, hiszen ki kell mentenünk ezeket az embereket, el kell őket látnunk, gondoskodnunk kell róluk. Ezeknek az országoknak a lakosai követik, hallgatják a maga meghallgatását, és egyértelmű vállalást kérnek az ön részéről, hogy ezt az emberi tragédiát egyszer és mindenkorra le lehessen állítani, meg lehessen szüntetni. Egyszerű kérdést szeretnék föltenni. Készen áll arra, hogy ezt a vállalást megtegye? Le fogja állítani az illegális bevándorlást egyszer és mindenkorra? És ha igen, hogyan? Köszönöm, Marszom asszony. Köszönöm szépen, Buzuti úr, a kérdést. Egyetértek önnel, hogy nagyon sok borzasztó tragédia történik a földközi tenger területén, és természetesen ezzel foglalkozunk. kell. Európa felelős azért, hogy akiknek védelmére van szüksége a Genfi konvenció alapján, és a menekültjog alapján azokat megvédjük. Ugyanakkor harcolnunk kell az illegális bevándorlás ellen, és a szervezett emberkereskedelme ellen, hiszen gyakorlatilag erről van szó nem tudom, hogy egyedül tudom-e kezelni ezt a kérdést, de készen állok arra, hogy önnel együtt dolgozzak, és foglalkozzak, megoldjuk ezt a problémát. Meg kell, hogy erősítsük a Frontexet, ezt mondtam a bevezetőmben, meg fogjuk erősíteni a Frontexet. Erősítenünk kell a szolidaritást a tagállamok között, hogy ezt a felelősséget megosszuk és nagyon-nagyon gyorsan fel fogjuk állítani a Máltán a menekültügyi irodát, amely segíteni fogja mindezt a programot többféle programot állítunk föl, Máltai projekt, ezt hamarosan fogjuk értékelni. Lehet, hogy ezt egy kicsit át fogjuk alakítani, és egy állandóbb jellegű állandó programmal fogjuk átalakítani. Nagyon rövid határidőn belül ezt meg fogom vizsgálni ezt a kérdést. És természetesen együtt kívánunk dolgozni harmadik országokkal, a szomszédos országokkal, a földközi tenger területén, tranzitországokkal, azért, hogy ők is vegyenek részt ebben a munkában, és közösen tudjuk megállítani az illegális bevándorlást. Természetesen van egy globális megközelítés is. A bevándorlás Ádám és Éva óta létezik, mint jelenség, és ez továbbra is fel fog állni politikai rendszerek, gazdasági fejlődés miatt. Ennek van egy nagyon széles általános politikai, külpolitikai aspektusa és a demokrácia támogatása, emberi jogok, gazdasági fejlődés támogatása ezekben az országokban. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komplex kérdés. Készen állok arra, hogy együtt dolgozok a parlamenttel, és személy szerint önnel is, hogy a kérdést kezeljük. Köszönöm. Buzutilor, öné a szó megint. Köszönöm akkor valószínűleg egyszer majd el tudunk jutni ahhoz a célhoz, amit mi szeretnénk kitűzni. De jelenleg van egy pilóta projekt, és ez a dél-európai országokat majd esetleg segíteni tudja abban, hogy a bevándorlókkal megfelelően tudjunk foglalkozni azokkal a bevándorlókkal, akik bejutnak ezekbe az országokba. Sajnos ez a projekt önkéntességen és szolidaritáson alapul. Nekünk hatékony szolidaritásra van szükség, egy olyan szolidaritásra, ami működik. Úgyhogy részletesebben szeretném kérni, hogy mondja el, hogy ez a szolidaritás hogyan fog megerősödni, és a tényekben hogy fog megjelenni, nem csak elméletileg. Igen. Bár a szolidaritás területén az utóbbi két évben nagyon sokat tettünk felállítottuk a menekültügyi irodát, ez hamarosan funkcionális lesz. Elég sok pénzt beletettünk a Frontexbe és a határellenőrzési irodába, ez nagyon nagy előrelépés volt. A máltai projektet felállítottuk, ebben kilenc ország dolgozik együtt, sőt remélem, hogy több ország is be fog lépni ebbe a projektbe. Ez már egy nagyon jó kiindulás, és látjuk is, hogy ezt egy állandó projekté át lehet alakítani többféle eszköz segítségével és javasolni fogok nagyon hamarosan változtatásokat a Frontex számára is, hogyan lehet, hogy azt el lehessen érni, hogy más tagállamok is részt vegyenek ebben a munkában, és segítsék a bevándorlási menekültügyi paktumot. Minden tagállamnak részt kell ebben vennie. Nagyon jól tudja ön is, hogy az a, az egyes tagállamok hozzáállása és szándéka eltér, úgyhogy nekünk kell azt hangsúlyoznunk, hogy a lehető legtöbb konkrét eszközt felállítsuk és lehetővé tegyük, hogy ne csak elvileg, elméletileg, hanem valójában a tagállamok is a szolidaritást bizonyítsák. Minél előbb ezt megpróbálom tenni a bizottság keretei között. Köszönöm, Morales úr, a szó. Mástrom asszony, ahogy a kollégám is mondta, a szolidaritás egy egyik kulcs kérdés, amivel ön foglalkozni fog. A bevezetőjében említette azt is, hogy az alapvető jogok tiszteletben tartása is fontos az ön számára. Ön lesz az első belügyekért felelős biztos jelölt, ugye belügyekért és alapvető jogokért felelős biztos állásról van szó. Itt, ide tartozik a bevándorlás, a terrorizmus elleni harc, az testszkennerek eh, kérdése, a repülése kapcsolatos kérdések, mindez kapcsolódik alapvető jogi, eh, tehát alapjogi kérdésekhez és a biztonsághoz is. Hogyan lehet ezt az egyensúlyt alakítani? Mondta, hogy együtt fog működni a többi biztossal, de mégis itt fönnáll egy potenciális konfliktus. A Juradakkal kapcsolatban szeretnék egy példát mutat, felmutatni. a eh, új lenyomat adatbázisnál a végrehajtó hatóságoknak hozzáférése van az új lenyomott adatbázishoz. Ez ugyanakkor konfliktust jelent alapjogi szempontból. Kérdezném, hogy ezt hogyan kívánja föloldani, hiszen itt megjelenik az alapjogi aspektus és a védelmi aspektus is. Mászom azt mondja. Köszönöm, Morales úr. Igen, ez egy új munkamegosztás a bizottságon belül, Bározó úr erről így döntött. Talán pontosan azért, mert a stokholmi program végrehajtása az egy gigantikus feladat, úgyhogy közösen kell ezt a három asszonynak megoldani. Persze lehet, hogy három férfira lenne szükség még. Egy főigazgatóságban leszünk, Redding asszonyjal szorosan együtt fogunk mond, működni. Tudom, hogy a múlt héten ő elmondta, hogy a bizottság részéről az alapvető jogi szempontból minden döntés meg fog vizsgálni, és én nagyon szívesen együtt fogok működni vele ebben a munkában. Az az új felállás most, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően a parlamenttel együttdöntési eljárások fognak beindulni, és én nagyon pozitívan állok ez hozzá, és nagyon örülök, hogy itt együttdöntési eljárásokra fog sorra kerülni alapjogi, emberjogi kérdésekben. Úgyhogy mi is biztosítani kívánjuk azt, igen, lehet, hogy fölnálnak ilyen konfliktusok, ahogy ön is mondta, és megpróbáljuk ezeket a lehető legjobb módon kezelni. Akik ismernek engem, azok nagyon jól tudják, hogy egész politikai, szakmai ö, pályám során emberi jogi kérdésekkel foglalkoztam, és az alapjogi kérdéseket nagyon fontosnak fogom tartani a portfólióm szempontjából. Köszönöm, Morales úr. Mr. Chairman, even for two women. Köszönöm szépen. Még két nőnek is nagyon nagy kihívás ez a feladat, és itt megint csak a komoly nehézségek fognak majd mutatkozni. Hallottunk arról, hogy az, az, az említették a francia minisztert, aki azt mondta, hogy a francia elnökségnek egy európai PNR rendszert kellene létrehoznia. hogy az amerikai PNR személyadat adatrendszert vettük át. Hogyan gondolja levonni a tanulságait azoknak az ismereteknek, amiket a PNR rendszerrel eddig megszereztünk? Mászröm asszony. Igen, az, hogy a PNR-t vegyem e, például az Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak van egy közös munkacsoportja, és e, nagyon e, hamarosan ismételten fogunk találkozni, hogy értékeljük az eredményeket, a költségeket és az nyereséget, amit adatvédelmi szempontokat, és mindazon kérdéseket, amelyek itt fontosak. Ezt meg kell vizsgálnunk, mielőtt tovább lépnénk. Elkötelez, követelezettséget vállalok arra, hogy az összes adatvédelmi struktúrát meg fogom vizsgálni, amivel rendelkezünk az Európai Unióban, hogy megállapítható legyen, hogy mi az, ami felesleges, mi az, ami hiányzik, és hogyan szervezhetjük ezt meg a lehető legjobban. Természetesen a hatékonyság, az arányosság és az adatvédelem tiszteletben tartása mind nagyon fontos elemek lesznek. Elnök, köszönöm szépen. Akkor most eh, Hennis Plaschert asszony következik. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy itt van ön. Mindenki úgy gondolja, hogy egy közös menekültjogi rendszert kellene létrehozni. Ön említette, hogy a még meglévő javaslatok elfogadására fog össz, ö, koncentrálni. Meg tudná említeni legalább egy ö, irányelvet, amit a ö, menekültügyi csomagként, főelemként kellene ö, kezelni. Buszotil úr ö, mondta, abból következik, hogy a, ö, az illegális bevándorlás folyamatosan növekszik. A határőrizet nem lehet az az egyetlen megoldás. Milyen konkrét kezdeményezéseket fog ön tenni annak érdekében, hogy ösztönzőket alkalmazzunk a bevándorlási kérdésében, ami pedig a a legális bevándorlás illeti, a magasan képzett munkaerő az egy nagyon fontos kérdés, és 2005-ben már bejelentették, bejelentettük azt, hogy ezt, meg, ezt a problémát megoldjuk, azonban konkrétan semmi sem történt. Fogja ezt ön prioritásként kezelni? Elnök, köszönöm szépen, Marszlom asszony. Köszönöm, rengeteg kérdés, két percre. Az első kérdés, igen, úgy gondolom, hogy nagyon sok tennivaló van, csomagként kell ezt kezelni. Ugyanakkor a befogadási feltételek az egyik leglényegesebb, ahol egységes rendszerrel kell dolgoznunk, hogy, ami azt jelenti, hogy hogyan kerülhetnek, fogadhatók be az emberek, és ez mindenütt azonos kell, hogy legyen, hogy a tagállamok ennek meg tudjanak felelni, és azonos módon reagáljanak. Annyira eltérőek a rendszerek az unión belül, hogyha közös menekültügyi politikát akarunk, akkor azonos feltételeket kell biztosítani azokra, akik ide érkeznek, és itt rendet kell tenni ebben a politikában. Ahogy említettem, a migráció az egy globális folyamat, ez az emberiség létrejött keletkezése óta folyamatosan jelen volt. Egy olyan politika kell, amely szavahihető, de ahogy Buszutil úr mondta, a határainkat is kell ellenőrizni. Ehhez különböző eszközök állnak rendelkezésre, ezek közül ö, néhányat ö, soroltunk fel, nem kívánom ezeket most megismételni. Egy biztos, arra azt biztosítani kell, hogy legyenek legális bevándorlási lehetőségek Európába. Ezeket szabályozni kell, ezek kiszámíthatóak kell, hogy legyenek, és a tagállamokkal meg kell ebben egyezni. És több irányelvet is szeretnék javasolni, Egyrészt például az idény munkások számára, aztán a nagyvállalatoknak a, meg kellene könnyíteni, hogy a munkatársaik szabadon mozoghassanak, mert ez, ezen a területen is komoly nehézségek vannak, és ezeket a javaslatokat az év elején még meg szeretném tenni, hogy aztán megvitassuk őket az Európai Parlamenttel. Elnök, köszönöm szépen. Hennis Plaschert asszony kiegészítő kérdés. Említette, a szigorúbb határőrizet nem lehet az egyetlen megoldás, de mégiscsak nagyon fontos kérdés. Említette, hogy meg akarja erősíteni a Frontex szerepét. E percben a Frontexnak nincs meg a saját eszköztára, és a tagállamok pedig nem feltétlenül érzik úgy, hogy kötelességük lenne ellátni a felszerelésekkel. Gondol-e létrehozni egy monitoring mechanizmust a Frontex számára, illetve a tagállamokra, illetve megáll egyetérte azzal, hogy a Frontexnek saját eszköztárral felszerelésekkel kellene, hogy rendelkezzen, és ha nem, akkor pedig milyen kezdeményezéseket fog tenni. A jelenlegi tagállami vállalások, amikor a szolidaritásról van szó, erről már volt szó, de nem igazán működik. Tehát hogyan ki kívánja ösztönözni a tagállamokat arra, hogy ambiciózusan foglalkozzanak a migrációs és menekült stratégiával. Elnök Mászlom asszony, jönni a szó. Köszönöm szépen. Mint említettem, nagyon ö, hamarosan az év elején, hogyha önök elfogadják, akkor egy javaslatot fogok tenni arra, hogy a Frontexet hogyan kellene megreformálni. És ö, eznek része lesz az, hogy a Frontex hogyan tud majd a jövőben működni, együtt, együttműködni más hivatalokkal, ügynökségekkel, és én azt javasolnám, hogy a Frontex vásárolja meg a saját felszerelését, amit a beavatkozásai fellépései során tud használni. Egyes esetekben nagyon nehezen megy ez, mert a tagállamok ugyan vállalnak kötelezettséget, de amikor konkrétan kellene cselekedni, akkor ez elhúzódik. Tehát fontos, hogy a Frontexnek meglegyen a saját szakértelme, saját állománya és a felszerelése, hogy ismerjék a, a visszanemfordítás, a non-refoulement elvét, a az emberjogi kérdéseket. És Puszutil úr kérdésére visszautalva, van nagyon sok eszközünk, pénzügyi, politikai, megvan a menekültügyi hivatalunk, és különféle védelmi intézkedéseink is vannak. Ezeket kell megnézni, hogy hogyan lehet ezeket stabilizálni, és hogyan hasznosítatok. Együtt kell dolgoznunk, annak érdekében is, hogy megnézzük, hogy ez hogyan ö, fog átmenni a tanácsban. Ez az egyetlen módja. Köszönöm, hogy az elnök. Sargentini asszony. Köszönöm szépen. csak asszony, ha szabad, hogy ezt mondjam, a zöldek óriási várakozással néznek a migrációs és menekültügyi munkája iránt, amit a közeljövőben várhatóan bevégez. Sajnos azt láttuk a múltban, hogy a bizottság a legális migrációval kapcsolatos akcióit a tanács blokkolta. Hogyan kívánja ön ezt kezelni, hogyha a legális bevándorlással kapcsolatos javaslatokat a tanács blokkolni kíván? a másik pedig a legális bevándorlás politikáját követően 2000 óta nem látunk nagy vagy konkrét eredményeket, különösen az, egyetlen, az egy engedélyes eljárásokat, vagy a bevándorlás egyéb aspektusait. Milyen tervei vannak erre vonatkozóan? Mástrom asszony, köszönöm. Szágentini asszony, és köszönöm, hogy bízik bennem, nem vagyok szupernő, de megpróbálok mindent, ami tőlem telik. A stokholmi programban világos, és Amsterdam óta egyértelműen látszik, hogy a tagállamok elkívánják kötelezni magukat az irányban, hogy a legális migrációval kapcsolatos programok is legyenek. Emberekre van szükségünk Európában, gazdasági válságban, és a különböző országok között már elindult a mozgás, hiszen szükség van emberekre. Ez világos, és a 2020-as, Európa 2020-as stratégiában is így van. Tehát kell, hogy legyen legális módja annak, hogy Európába jönnek emberek, és ez is egy lehetőség az illegális bevándorlás elleni fellépésre. A, az egy Az egyetlen, e, az egyengedélyes rendszer valóban azt jelenti, hogy ha legálisan érkezik valaki Európába, akkor egy, sok, egy sor jogosultsággal rendelkeznek, amely az EU tagállamokban élők jogaival ekvivalens. Ez nagyon sokat segíthet, hiszen e, ezek az emberek gazdagítják országainkat vállalkozási értelemben, tapasztalatukkal és kulturális értelemben is. Három javaslatot szeretnék előterjeszteni. A szezonális munkásokkal kezdem, és a vállalaton belüli irányelve, és ez évben szeretném még a szakmunkás tanulókra vonatkozó irányelvet is beterjeszteni, remélem e- megvalósítható lesz, végrehajtható, mert az Európa gazdaságából szempontjából is fontos, fontos más országok fejlődésében is, hiszen harmadik országokkal leszünk itt kapcsolatban. Hogyha segítenek nekünk abban, hogy a, a nem legális bevándorlás ellen fellépjünk, akkor segíthetnek minket abban is, hogy a rendszeres vagy legális, a normális bevándorlásban részt kapjanak. Ez az, e, ezek az első terveim. Köszönöm. Szergentini asszony, a kérdésem jogát Flotrasszonynak adnám át, ha lehet. Jó, akkor a kiegészítő kérdés Flotrasszonytól. Köszönöm szépen, ideértve az idénymunkásokat és ahogy a szabályosan itt tartózkodó bevándorolt munkaerőt, nagyon sok esetben a, ennek ellenére őket diszkriminálják, vagy sérülnek jogaik. A kalábriai kollégával beszéltünk, és láttuk, hogy például a mezőgazdaság területen ezeken a személyeknek a jogait hogyan tiporják lábbal. És úgy gondolom, hogy ezzel a problémával ön is szembesülni fog és azt mondja, hogy határozottan fel kíván lépni a jogok érdekében. Hát lesz dolga, a frontex meg akarja erősíteni a feladatkörét, és a, be jobban bevonni a tagállamokat, de olyan a Frontexnek az vezetőjével beszél, akkor úgy beszél, mintha a tiltott árut kellene kizárni Európából, tehát az európai dimenzióját egyáltalán nem kezelik, tehát óriási feladata lesz, annak érde, azért, hogy a beérkezők, menedékkeresők vagy nem, a jogaikat érvényesíteni tudják. Hogyan kívánja ezt megoldani? Mászlöm asszony, teljes mértékben tudatában vagyok ennek a problémának, és ahogy ön is mondja, az illegális vagy legális bevándorlónak is mindenképpen vannak emberi jogaik, és az uniónak ezt mindig is védenie kell, ez mindig is ez volt a feladata. Tehát az emberi jogokat a föld valamennyi e, embere számára biztosítani kell és az idény munkás engedélyt éppen azért gondoltam, hogy Európában, Olaszországban és más országokban is szükség van a szezon idény munkásokra. De fel kell lépni a szervezet bűnözés ellen, mert ezek az idény munkások sok esetben egyszerűen áruvá válnak a bűnözők kezében, és teljesen itt vannak jogfosztottan, bérüket sem fizetik ki, és emellett még a helyi problémákkal is meg kell küzdeniük, sok helyen nem fogadják őket szívesen. Ez ellen fel kell lépni, és az uniónak még akkor is, hogyha a határokat kell védenie, ez úgy kell megtennie, hogy a visszanemfordítást tiszteletben tartja az menedéket kérők egyéni jogait figyelembe kell venni, és lehetővé kell tenni, hogy minden személy, ha kívánja, kérhesse a menedékjogot, és utána természetesen az eljárást végig kell vinni, hogy aztán megkapja vagy sem, az már egy másik kérdés, de Európának ez a feladata. És Reding asszonyjal együtt ügyelni fogunk, fogok arra, hogy a Frontex-el és más hivatalokkal együtt így járjunk el. Ez a feladatunk. Kirkhapura következő. Uh, President, Commissioner, the events of the last few weeks is once again. Ennek az elmúlt hetek eseményei is felvetik újra a kérdést a terrorizmus elleni harc területén, és előtérbe helyezi ezt. A Stockholmi program alapján átfogó és Európa szerte érvényes terrorizmus elleni harc, emberkereskedelmi harc, internetes visszaélés, dohány csempészet ellen és korrupció ellen kell harcolnunk. A tagállami intézményeknek, ügynökségeknek ebben részt kell venniük, hálózatként kell működniük, és információcserét kell, hogy folytassanak hatékonyan. A terrorizmus és a szervezett bűnözés területén szeretném megkérdezni, hogy mik a céljai. Itt nemzetközi szinten is partnereink vannak, Kérdezem, hogy prioritásként fogja kezelni az arányosságot Európa válaszadásai területén ezekben a témákban. Mástrom asszony. Köszönöm, Kirköp úr. Igen, igen, ez az egyik prioritás, amit előtérbe fogok helyezni, és a belső biztonsági stratégia kialakítása nagyon fontos, hiszen a terrorizmus, szervezetbűnözés és az egyéb problémák ellen, amiket említett, csak így tudunk fölépni. Az Európai Unió már valamit tett, de átfogóbb módon kell értékelnünk azokat az eszközeket, amelyek már rendelkezésünkre állnak e terrorizmus elleni harc területén. Teljes áttekintését kívánom majd végrehajtani ezeknek az eszköznek, például adatcsere, együttműködés harmadik országokkal, beleértve az amerikai barátokat is, de másokat is jogalkotási területen, szakpolitikák, alapok, azért, hogy egy átfogó képünk, átfogó keretünk legyen a terrorizmus elleni harc területén. Lehet, hogy van, ami hiányzik, lehet, hogy vannak párhuzamosságok, és ezektől majd meg kell szabadulni. Az értékelést a bizottság elé fogom tárni hamarosan. Új adatvédelmi kérdések, új információs területek vagy eszközök mindig, mindig az arányosság alapján, mindig a hozzáadott érték alapján és a költség alapján kell ezeket értékelni, és az integritás és az alapvető jogok aspektusát is mindig meg kell vizsgálni. Ahogy a bevezetőmben mondtam, ezeket a rendszereket mindig ilyen szemüvegekkel fogom vizsgálni, az összes aspektus meg fogom vizsgálni. Amikor pedig a megelőzési eszközökről van szó, védelmi eszközökről, követő eszközökről és válaszadási eszközökről. Mm, többféle ügynökségünk áll már rendelkezésünkre, többféle jogi eszköz már rendelkezésre áll ezeknek a kérdéseknek a kezelésére. Ugyanakkor az áldozatokkal is kell foglalkoznunk. Már valamit tettünk ebben a témában, de a terrorizmus áldozatai eh, kérdését még jobban föl kell mérnünk. Körkapúr? Igen igen, köszönöm megerősített hitemben ez a válasz. De attól függetlenül, hogy hány hölgy fog dolgozni ezen a területen, a biztos asszony, mint nagyon felkészült politikus, biztosítani tudja a szakbizottságunkat arról, hogy az az arányosság, amiről az előbb beszélt, ez érvényesülni fog a jogalkotás területén is, és a tagállami kötelezettségek területén is, tehát a biztonság és a bűnözés elleni harc területén. Fokozottabb együttműködésre van szükség, és ahol arra van szükség, akkor a nemzeti prioritásoktól vagy optatoktól függetlenül is egyetérte a biztosasszony azzal, hogy a biztonsági politikának az általános megközelítése nem mindig lesz hat, vagy nem mindig hatékony. Köszönöm, Mástrom asszony. A terrorizmus területén az Európai Uniónak, ahogy mondtam, nincs még túl sok jogi eszköze. Az operatív felelősség a tagállamok vállá terheli, a koordinálás a feladat az Európai Uniónak, és meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan tudjuk megerősíteni mindezt, mit tudunk tenni a megelőzés területén, és ahogy mondtam, általános felmérést kívánunk tenni. Ez nem azt jelenti, hogy új jogalkotási eszközöket fogunk javasolni. Ez azt jelenti, hogy áttekintjük a jelenlegi eszközöket, és a Barrow elődöm számára pontosan ez a szakbizottság már felvetette ezt a kérdést. Meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk ezeket az eszközöket, a rendelkezésre álló eszközöket intelligensebb módon felhasználni. Lehet, hogy van, ami hiányzik, lehet, hogy vannak párhuzamosságok, azoktól meg kell szabadulni. Úgyhogy készen állok arra, hogy a következő hónapokban mindezt megbeszéljem önökkel. Tavares úr. Obrigado. Senyor... Tisztelt eh, Másztrom szeretném eh, megtudni, hogy ön mit gondol a, általában az olyan konkrét eh, helyzetekről, mint a Frontex eh, eset előtt itt volt az egyik vezető, aki beszélt azokról a megállapodásokról, amiket Líbiával és más országokkal kötöttek. Ez jó, de aztán néhány héttel később az Expressben megjelent egy riport, amelyik azt erősítette meg, amit gyanítottunk, hogy Líbia hogyan fogla, eh, kezeli a bevándorlókat, ott hagyják a szaharai sivatagban, és gyakorlatilag magukra hagyják, halára vannak ítélve. Mit fog ön tenni, és felül kívánja vizsgálni a Frontexnek a mandátumát azért, hogy egy régebbi humanitárius hagyományokhoz nyúljunk vissza, azaz, hogy például a nyílt tengeri mentéseket meg kell oldani. Hogyan fog eljárni annak érdekében, hogy a ezt tiszteletben tartsák, és hogy egyetlen egy ember se kerüljön visszaküldésre olyan országba, amelyik nem tartja be a Genfi menekültügyi egyezményt, független attól, hogy milyen állampolgár nemzetiségű vagy bőrszínű. Köszönöm szépen. Nem igazán értettem a kérdését, talán erre majd vissza kellene térni. Az Európai Unió és valamennyi embernek felelőssége van ha az ember életek mentése tekintetében, és a munkánkkal meg fogom erősíteni a Frontexet, de a tengeri, tengerjogot is itten figyelembe kell venni, illetve meg kell erősíteni. Már a tanácsnál is van egy javaslat, illetve ezt átküldjük a parlamentnek is, hogy tisztázzuk azt, hogy a tagállamoknak, illetve a Frontexnek milyen feladatai vannak, amikor egységesen lépnek fel. Ebben meg kell egyezni, mert ez meg fogja könnyíteni a munkát. A non-refoulement, tehát a visszanemfordítási elv, ez ez egy nemzetközi fogalom, és meg kell bizonyosodnunk abban, hogy megfelelő védelmet adunk az embereknek, amikor ők menekülnek elnyomó rendszerekből, emberjogi problémák elől, diktatúrákból a mediterrán térségről beszélve például, hogyha a menekülnek, hogy az életüket mentsék ezzel, ez nagyon sok eh, európai is így volt néhány száz évvel ezelőtt, mert nagyon rossz körülmények voltak. Az én hazámnak a, la, ö, eh, lakosságának negyed része elhagyta Svédországot, mert olyan nyomorban éltek, hogy jobb jövőt kívántak maguknak. Eh, sokan az Egyesült Államokba kerültek, és ott alapítottak új családot, életet ami Líbiával kapcsolatban is kérdezett. Líbiával mindenképpen természetesen tárgyalnunk kell, fontos szomszéd, tranzitország, ahonnan érkeznek emberek. Mindenképpen tárgyalni kell velük. Nem annyira egyszerű a feladat, mert Líbia nem igazán demokratikus állam, de így is valamilyen együttműködésre kell törekedni. Tudom, hogy az előző elnökség idején volt egy közeledés, egy úgynevezett rapprochement, de mindenképpen beszélnünk kell velük, és meg kell vizsgálni, hogy milyen együttműködési lehetőségek vannak, miközben mi magunk pedig erősítjük azt a kötelezettségvállalásunkat, hogy az embereket a nemzetközi megállapodásoknak megfelelően a UNHCR-ral együttműködve kezeljük. A UNHCR már jelenleg ott van, az ENSZ menekültügyi főbiztossága jelen van Líbiában. Köszönöm, mondja az elnök. Tavares úr, kiegészítő kérdése. A problémákról beszélünk, és most megoldásokat emlegetünk. Az egyik megoldás a veszélyes helyzetben lévő menekülteknek az az, hogy harmadik országba kellene őket elhelyezni, más, és nem pedig az Európai Unióba újra elosztani őket. 200 ezer menekültet kellene elhelyezni, az Egyesült Államok is elég sokat befogadott. Az ön miniszteri kollégai szerint körülbelül százezret tudnánk elhelyezni Európában. Én ezt nem látom, hogy hogy működne ez. Jelenleg 5000-rel tudunk foglalkozni, és nincs egy olyan egység vagy hivatal, amelyik ezzel foglalkozna. Tehát nincs egy olyan európai hivatal, amelyik az állandó letelepítésüket kezelné. Akkor lehetne, hogyha ezt is meg kell, létre kellene hozni, hogyha 5000 helyett százezret kíván kívánunk elhelyezni Európában. Azt is mondták, hogy azonos jogokat kell biztosítani a bevándorlóknak, a legális bevándorlóknak. Ez magába foglalja a szavazati jogot is? Igen vagy nem? Köszönöm szépen. A kérdése nagyon széles körű, sok kérdést érint. Igen, az letelepítési, újratelepítési irányelvnek a jelentéstevője volt. A letelepítési természetesen az egyik feladat. Számos ország már részt vesz ebben. Vannak országok, amelyek többet is tudnának tenni, most az Európai Unióra gondolok itt, és vannak harmadik országok, amelyek ugyancsak tehetnének többet. Ez is része lehet a megoldásoknak, annak érdekében, hogy ezek az embereknek menedéket kapjanak és osztozunk a felelősségben. Signore Borghezio. Borghezio asszony. Designato, apprezzato molto l'approccio. Nagyra értékeltem az ön racionális és nem ideológiai értékelését a jövőbeni biztosi tevékenysége területén, főleg az bevándorlás témájában. Bár számomra nem volt egyértelmű, és egy kicsit aggaszt is, és kérem, hogy ezt pontosítsa a multinacionálisok vonatkozó irányelv témája az nem volt számomra egyértelmű. A bizottságunkban sokszor meghallgatjuk aktívan, meghívjuk az például olyan észak-európai országokból a, hívunk vendégeket, mint az ön országa is, és ezek sokszor támadják az Európai Uniót a humanitárius kérdések tekintetében, konkrétan a menekült jogi témákban. De ugyanezek az országok, amikor arról van szó, hogy meg kellene osztani azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az én hazám, Görögország, Málta például egyedül kell, hogy megtegyen, megoldjon, be kell, hogy fogadja ezeket az embereket, és ennek rengeteg egyéb hatása van a bevándorlók helyzete tekintetében, főleg akik menekültjogot is kérnek. Szeretnék konkrét témát is említeni. Ferrer Wagner biztos, konkrét vállalásokat tett elnök, a kérdésre térjen át. És nem kellene meghívni az összes, mind a 27 ország képviselőjét, nem kellene felhívni őket, hogy a költségekbe is vegyenek részt. Elnök, Borgezi úr, terjen át a kérdésre. Köszönöm. Mástrom asszony. But the European Union has, as... Az Európai Unió sokszor gratulál saját magának, mert hogy milyen aktívan védjük az emberi jogokat, és az egész világon ezt hangoztatjuk. Természetesen, amikor valaki egy diktátori helyzetből, egy rezsimből menekül el őket, be kell, hogy fogadjuk. Egyetértek azzal, hogy vannak olyan országok, amelyek nagyobb felelősséget vállalnak, és vagy amelyeknek a tortából ki, amelyek a tortából kisebb szeletet hasítanak ki. És egyetértek azzal is, hogy át kell alakítani ezt a felelősségvállalást. De sokat kell erről beszélnünk, meg kell beszéljük, hogy hogyan osszuk meg ezt a felelősséget. Van már néhány elképzelésem ezzel kapcsolatban. Tudom, hogy nagyon nagy nyomás van a földközi-tengeri országokon, bizonyos déli országokon, de a bevándorlóknak egy nagy része státuszoktól függően repülővel érkezik, például Kelet-Európába, vagy pedig más eszközöket, tehát nem csak a déli országok problémája ez. Ugyanakkor igen, tudom, hogy nagy a nyomás a déli országokon. És már említettem néhány témát, amiben majd együtt kell, hogy dolgozunk. Frontex, a menekültek kezelésének a kérdései, többféle együttműködési forma, amit akár harmadik országokkal együtt is ki tudunk alakítani készen állok arra, hogy ezt a munkát folytassam, de azt is szeretném hangsúlyozni, hogy nemzetközi vállalásaink is vannak. Be kell, hogy fogadjuk azokat az embereket, akik menekült jogra jogosultak, és támogatnunk kell őket. Köszönöm. A kiegészítő kérdés, kiegészítő kérdés. Báton úr vagy ön, Borgézió? Borgéció úr. Köszönöm. Igen, hát akkor remélem, hogy ön választ fog adni a pontos kérdésemre. Vagyis az Európai Unió a menekültjogi kérdésben, a menekültek kezelésében, elhelyezésében, humanitárius aspektusból is a jogot kérők esetében a felelősség megosztást érvényesíteni fogja. 27 országnak kell ezt vállalnia. Persze a nemes vállalásokban mindenki egyetért, mind a 27 ország, de a költség és az egyéb teherfeszültség az csak néhány országra érvényes. Aztán pozitívnak tűnik az, hogy esetleg átalakítják, vagy mondjam úgy, újjá szervezik a Frontexet. Sok aspektust említettek a kollégák, én kettőt szeretnék kiemelni. Az egyik. Nagyon érzékeny a kérdés a vissza, vagy elutasítás, visszaküldés kérdése, mindezt a Frontex kell, hogy kezelje. Az összes 27 ország kell, hogy ezt finanszírozza természetesen a konkrét elvek érvényben tartásával, de ne az egyes országoknak legyen ez a felelőssége, mert nagyon jól tudjuk, hogy ez csak néhány országot terhel, többek között az én hazámat is pillanatnyilag. Aztán szeretném meghallani, meghallgatni, hogy mi a javaslat például a menekült központok fenntartása területén. Ezt a Frontex hogyan tudja majd kezelni, irányítani? Elnök, Malmström asszony. Köszönöm, Borgézi úr. Igen, úgy gondolom, hogy a Frontexnek majd képesnek kell erre lennie, és majd egy javaslattal fogok előállítani. Természetesen a javaslatot még nem állítottam föl, van már néhány elképzelésem, de az biztos, hogy jobb felszerelésre, jobb fölkészültségre van szüksége a Frontexnek ahhoz, hogy ezt a munkát teljesíteni tudja. A határkezelés kérdése természetesen az összes tagállamnak a felelőssége. A Frontex erős lehet a koordináció területén, segíteni tudja majd a tagállamokat, hogy az embereket visszaküldje, ha erre kerül sor meg tudja vizsgálni, hogy kinek van ténylegesen menekült státuszra joga, hogyan lehet őket visszaküldeni, hogy vissza lehessen őket úgy küldeni, hogy ez ne kockáztassa esetleg az életüket, és ne ö, bármilyen hátrányt az ő életük számára. Természetesen a felelősség a tagállamoké. Mr. Bonds, Mr. Bonds. Ma, okay. Mrs. Morvai. Morvai asszony a következő. Köszönöm szépen. Két rövid történet, és a reakcióját várom. Mit tenne ön? az első 2006. október 23 three a budapest több tzezres békés tömeg emlékezik az one thousand évi forradalomra egyszer csak hatalmas brutális rendőri támadás gumilövedékek gumibotok könnygáz több száz sérült. a környékbeli utcákban európai uniós különböző állampolgárok turisták békésen vacsoráznak a rendőrök ide is betörnek akit érnek összevernek. második történet politikai ellenzék ismert vezetője házkutatás ellene éjszaka közepén feleség otthon egyedül forty fifty simaszkos kommandós megjelenik ellepik a házat hatósági tanú nincs jegyzőkönyv nem készül ten óra hosszát tart az úgynevezett házkutatás amelynek a végén mindenfajta garancia nélkül táskába téve lefoglalnak számtógépeket az illető informatikus ebből adódóan például a lufthansa társaság üzleti adatait tartalmazó számtógépeket és számos más számtógépet. a véleményét várom mit tenne ön? köszönöm. Well, well, Köszönöm szépen, asszonyom. Azt hiszem, választ nem tudok adni. Emlékszem a 2006-os eseményekre, és tudom, hogy a svéd kormány egyik tagja is pont ott volt. Emlékszem az esetre. A mikrofon nélküli hozzászólást nem hallják a tolmácsok. De természetesen a magyar hatóságok dolga, hogy megvizsgálja, hogy a rendőrség túllépte e hatáskörét, vagy pedig a magyar előírások szerint járt el. Ez egy nemzeti eset. A bizottság ezt nem kommentálhatja, azon kívül nem ismerem a részleteket, úgyhogy nagyon sajnálom, de nem tudok válaszolni a kérdésekre. Morvai asszonynak egy kiegészítő kérdés? Akkor Bonc úr. Mászröm asszony, nem lettem nyugodtabb a válaszától, sőt, még inkább nyugtalanabb lettem. Ön is a tömeges bevándorlás mellett szól, az általános jogbiztonsításról, a verseny erősítésről. Pedig Európában több millió munkanélküli van, mások pedig nem jutnak munkához. Ön pedig tömeges bevándorlásról beszél, mert ezt tartja jónak a nagyvárosok problémáit ismerje, a londoni problémákat, a brüsszelieket, Párizs, Malmö, Amsterdam, Rotterdam problémáit, óriási ö, problémát okoz a tömeges bevándorlás. Ön pedig most egy újabb bevándorlási hullám mellett szólalt fel. Ha ezt hallom, akkor meg kell, hogy mondjam, hogy rendkívül nyugtalan vagyok. Remélem, hogy nem lesz ön őszintén szólva, hogy nem lesz ön a belügyi biztos, mert a tömeges bevándorlásnak nem szabad megtörténnie. Mászröm asszony. Yes, thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon változó a helyzet a különböző országok között, de minden európai országnak a közeljövőben szüksége lesz bevándorolt munkaerőre. Persze ágazatonként, foglalkozási körönként ez változó arányban, de kell, hogy valaki fizesse az időseknek a jóléti rendszerét, a nyugdíját. Ezért kell a bevándorló munkaerő. Ez nem oldja meg a gazdasági problémákat, de ez is része a megoldásnak. Nagyon sok kutatás van, és külön különböző demográfiai statisztikák is ezt igazolják. Természetesen az, hogy mennyien és milyen ágazatokba, az egy más kérdés, és az egyes tagállamoknak kell majd eldönteniük. De az Európának kellene, hogy egy egységes szabályozása legyen, hogy ezt a kérdést hogyan kezelje. Természetesen felvetette a nagyon fontos integrációs kérdést, ami rendkívül fontos, és nagyon sok tagállamban is ezzel többet kellene foglalkozni, és együtt kellene dolgozni, nem elfeledve, hogy ez alapvetően a tagállamoknak a feladata. Fontos, hogy ezek ezek az emberek megtalálják a helyüket a munkaerőpiacon és abban a társadalomban, ahol élnek. Elnök, köszönöm. Bauer asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A Foglalkoztatásügyi Bizottság részéről szeretném föltenni, föltenni a következő kérdést. Nyilvánvalóan az ön elkötelezettsége eh, rendet tenni a bevándorlási politikában rendkívül erős ismerve európa demográfiai helyzetét és azokat a trendeket amelyeket megélünk nyilvánvaló hogy csodára ezen a területen nem lehet várni és én is egyetértek önnel abban hogy szükség van európában egy bizonyos mértékű bevándorlásra. ön a bevezetőjében azt mondta hogy win win helyzetet akar teremteni ami föltehetően nem egy egyszerű feladat azt szeretném öntől megkérdezni hogy milyen elképzelése van arra vonatkozóan hogy az uniós munkaerőpiacon ne kerüljenek hátrányba az uniós polgárok. nyilvánvalóan a bérharc az egy rendkvül erős összetevője a versenyképességnek. mit lehet tenni hogy az uniós polgár is a harmadik vint megkapja? Thank you, Mrs. Köszönöm szépen, Bauer asszony. Nagyon ül a kérdése, releváns. Valóban biztosítani kell, hogy a nyer-nyer helyzet alakul ki az úgynevezett cirkuláris migrációból, tehát akik idejönnek, tapasztalatot szereznek és visszatérnek saját hazájukba, nekik is és a tagállamokban maradók is előnyét lássák. Etikai megfontolásokat is figyelembe kell itt vinni, hiszen nem akarjuk például az egészségügyben az agyelvonás rendszerét kialakítani harmadik országokból. A foglalkoztatásért felelős biztossal együttműködve szeretnénk biztosítani, hogy azok az emberek, akik jönnek, akár rövidtávú, akár hosszabb távú vagy állandó szerződéssel megfelelő körülmények, bér és munkakörülmények keretében kerüljenek alkalmazásra. A vonatkozó irányelvek szabályozzák ezt, és igaza van, ezt figyelembe kell venni. Szorosan együtt kell működni ebben a kérdésben a foglalkoztatási biztossal, hogy nehogy a nem kívánt eredmények adódjanak. Thank you for Köszönöm, kiegészítő kérdés? No? Bauer again? Eh, Bauer asszony kiegészítő kérdés. And I will come back later on <laughs> also. Később még sorra kerülök. Just a complementary question. A kiegészítő kérdésem tehát. Vannak jogszabályok, amelyek eh, olyan munkáltatókat szankcionálnak, akik illegális bevándorlókat foglalkoztatnak. Véleménye szerint hogyan lenne megvalósítható az, hogy az alvállalkozók jogi felelősségét is érvényesítsük? Igen, nagyon fontos. Az irányelv sajnos még nem lépett hatályba, de a tagállamok választhatják azt, hogy már végrehajtják. És valóban ez is az illegális, vagy a, rendsz, a, a nem szabályszerű bevándorlás elleni harc. Ugye ellenőriznünk kell az emberkereskedelmet is, illetve fel kell lépni ellenünk, hiszen gyakran az emberkereskedelem áldozatai ígéretek miatt jönnek Európába, és egészen más az, amit kapnak. Azt kell biztosítanunk, hogy a munkáltatók igazolják, hogy eleget tesznek a megfelelő foglalkoztatás kritériumainak, eh, és ezt a nemzeti hatóságok felé bizonyítani kell. Erre természetesen kiépített nemzeti rendszer szükséges. És ha megszegik e szabályokat, akkor jogot sértenek. Mint mondtam, az irányelvet még nem ültették át, de semmi nem tartja vissza a tagállamokat, hogy bevezessék hamarabb. Thank you. Köszönöm szépen. Akkor Boszkot asszony. Thank you, Chair. I'm here. Itt ülök, köszönöm szépen. Um, Jó napot kívánok, Mástrom asszony. Nagyon sok nő a nemi alapú erőszak miatt jön Európába, kényszerházasság, egyéb okok miatt, de a nemek szempontjából érzékeny menekültügyi rendelkezések hiányában nem találnak megfelelő védelmet, kivéve talán néhány európai országot, mint az ön országa. 2010 elején Máltában menekültügyi központ indítja meg munkáját, megfelelő forrásokra van szükség. Milyen konkrét lépésekkel kívánja elérni azt, hogy ez a központ hatékony és hatásos védelmet adjon azoknak a nőknek, akik a nemi alapú erőszak e- miatt menekülnek Európába. Mátrem asszony. Igen, köszönöm. Köszönöm a kérdését. Tudjuk, hogy globálisan a migránsok többsége nő, globálisan, nem Európában, és valóban megfelelő szenzitivitás kell a nemek közti különbségre a bevándorlás terén is. Vannak sérülékeny csoportok, nők, gyermekek, terhes nők, fogyatékkal élők és mások. A menekültügyi központ, a menekültügyi hivatal és általában véve is egy nemi alapú elemzést is kell végeznünk a menekültek körében, hogy esetleg a szexuális bántalmazottak áldozatait külön kellene kezelni, külön elhelyezni, külön talán azokat, vagy má, akik gyermekkel érkeznek. Meg kell vizsgálni, hogyan lehet biztosítani azt, hogy figyelembe tudjuk venni. Nem találom a szavakat. Minden esetre igaza van ennek, a szempontnak is meg kell jelennie a menekültügyi hivatal, a menekültügyi központ feladatai körében, de általában véve a jogszabályokba is be kell ezt emelni. Reding asszonyal feltétlene egy, együtt kell ezzel működni. És a nők elleni bántalmazás valóban olyan kérdés, hogy fel kell lépni elleni, dolgozni kell azért, hogy a jövőben megvizsgáljuk a menekültügy szempontjai alapján is. Boszkort asszony, a nők nemi csonkítása valóban probléma már Európában is a migrációs populáció miatt. Hogyha a, a csonkítás tiltása és mivel igen sokat beszélünk erről a problémáról, talán a figyelmet is felhívja erre. Hogyan kívánja az európai stratégiát továbbfejleszteni, hogy valóban megszüntethető legyen ez a gyakorlat? A bizottságnak nincsen jog, jogi értelemben vett felhatalmazása a családon belüli erőszakra, hiszen a nők csonkítása, nemi csonkítása ide tartozik. Ki lehet dolgozni, finomítani a kommunikációt? A spanyol elnökséggel például erről szeretnénk többek között ebben szeretnénk dolgozni, hiszen a nők nemi csonkítása globálisan is az egyik legnagyobb problémája a nők elleni erőszaknak. Vannak preventív intézkedések, nagyon jó példákról tudok, amelyet például a Daphne finanszíroz, a nem kormányzati szervekkel együttműködve próbálják megelőzni bizonyos etnikai csoportoknál, hogy valóban a gyermekeket ilyen eljárásnak vessék alá együttműködést kell erősíteni különböző szervekkel, mert ez egy szörnyűséges eljárás, bántalmazás, ami fiatal lányokkal szemben megtörténhet. Köszönöm. Jacqueline úr. Sí, sí, Igen, itt vagyok. A rövid bevezetőjében beszélt arról, hogy foglalkozni kell, rá kell tenni a kezünket az ügynökségekre, és ezekhez tartozik a Lisszaboni kábítószeres, kábítószer problémákkal foglalkozó ügynökség is. Ez a probléma növekszik, a fogyasztás, pszichoaktív szerek és egyéb szerek fogyasztása önmagában is növekszik, és nagyon sok fiatal alkoholt is fogyaszt a kábítószerrel együtt, ami vissza nem fordítható egészségkárosodást okoz. A Stockholmi program kifejezetten foglalkozik ezzel a kérdéssel. Nem csak a kárcsökkentés, hanem a kockázatcsökkentés és megelőzés témájában is. Milyen konkrét célokat szeretne kitűzni ön az obszervatórium témájában? Hogyan akar együttműködni egyrészt a Reding, Reding asszonya, biztos asszonyal, illetve Dál biztossal, aki a fogyasztóvédelmi biztos, azért, hogy tényleg az emberek hatékony védelmét meg lehessen valósítani az Európai Unióban. Elnök, köszönöm, Mástrom asszony. Igen, ez egy nagyon komoly probléma, amit felvetett Jakarino úr, és azt hiszem, hogy az Európai Unió nem tett eleget még ebben a témában. Természetesen a tagállamok a felelősek jogilag, többféle jogalkotási eszközünk létezik már. Némi előrelépés történt, akciótervet készítettünk, a kábítószeres ügynökséget, függőségi ügynökséget felállítottuk, a Stockholmi program konkrétan foglalkozik, mélyebben foglalkozik a kérdéssel. Nagyon szívesen fogok önökkel együttműködni ebben a témában. Végig kell gondolnunk, hogy milyen eszközöket tudunk találni arra, hogy az Európai Uniós munkát koordináljuk. Ahogy mondta ön is, ennek egészségügyi aspektusai is vannak, de ugyanakkor vannak büntetőjogi aspektusai szervezett bűnözéssel kapcsolódik, hogyan lehet a kábítószer kereskedelme ellen harcolni, hogyan tudjuk a helyi közösségeket megközelíteni, hogyan tudunk együttműködni a nem kormány szervezekkel, szervezetekkel, egyéb szövetségekkel. Igen, a problémát nagyon jól ismerem. Ugyanakkor nem látom azt, hogy az Európai Uniónak konkrét eszköz lenne a kezében ahhoz, hogy foglalkozzon a kérdéssel. A új bizottságban természetesen a megfelelő biztosokkal, Dallóral és Reding asszonyjal együtt fogok működni ebben a témában. A témára mindenképpen vissza kellene térni, és itt a bizottságban meg kéne beszélnünk, mert az Európai Unió nem igazán ö, fogta még föl ennek a kérdésnek a komoly voltát, és valószínűleg helyi szinten kell elkezdeni a problémának a kezelését. Elnök, köszönöm. Jakolina úr. Igen, az problémához valamilyen mértékben kapcsolódik. Tehát a kábítószer függőség és a börtönök túlterheltsége. Nagyon sok tagállamban a börtönben tartottak egy harmada a harmadik országbeli állampolgár, és hasonló módon az egyharmadnak alkohol, kábítószer problémája van, nagyon súlyos problémája, ami minőségi egészségügyi ellátást igényel. A Stockholmi program ezzel a témával is foglalkozik. Egyrészt az ellátás megfelelő szintjének biztosítása területén, a finanszírozási aspektusok területén új börtönök építésével is foglalkozik, ugyanakkor a újbóli beilleszkedés témájával is foglalkozik, azért, hogy valós lehetőséget kapjanak a börtönből szabadulók, és megfelelő életkörülményeket tudnak kialakítani maguknak a büntetés letöltése után. Ezekben a témákban milyen elképzelései vannak? konkrétan kérdezem, hogy a stokholmi programban megfogalmazottakat hogyan kívánják megvalósítani. Elnök, köszönöm. Másom asszony. Jánkalini úr, igen, egyetértek azzal, hogy ez egy nagyon súlyos probléma, és jobban oda kell erre figyelnünk. Az Európai Unió nem tud minden problémát európai szinten megoldani. Fölhívhatjuk a figyelmet a problémákra, kialakíthatunk eszközöket, kialakíthatunk, biztosíthatunk finanszírozást, elképzeléseket is felállíthatunk, de vannak olyan kérdések, amelyeket helyi vagy nemzeti szinten, vagy a helyi közösség szintjén jobban lehet kezelni. A szubszidiaritás és arányosság elve alapján mindig is értékelnünk kell azt, hogy az eszközök európai szinten kell -e, hogy megszülessenek, vagy jobb-e, hogyha nemzeti szinten születnek meg. Természetesen tudjuk erősíteni az együttműködést, természetesen hozzá tudunk járni a tapasztalatcseréhez, de nem igazán látom azt, hogy bármilyen kemény eszköz, vagy bármilyen szigorú jogalkotási eszközt tudnék javasolni ebben a témában európai szinten, de elismerem, hogy ez egy nagyon súlyos probléma. Thank you. Köszönöm szépen, Krisztenzen úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Jelenleg több millió olyan ember van, akik illegálisan élnek és dolgoznak Európában. Ezekből nagyon sok a jobb életlehetőségek érdekében jött ide, és nem feltétlenül ezt találták meg, vagy félrevezették őket. Amíg viszont illegálisan vannak Európában, addig gyakorlatilag nincsenek jogaik, semmihez sincs joguk, nincs biztosításuk, nincs egészségügyi ellátásuk, a gyerekek nem járnak iskolába, nem fizetnek adót, és így tovább. Tehát ezek dolgoznak, itt vannak ők a modern rabszolgák Eznek a hatalmas probléma miatt van az, hogy szeretnénk, hogy a legális dolgozóká váljanak. Mi az elképzelés ezzel kapcsolatban? Elnök, köszönöm, Máström asszony. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Nagyon meghat az, hogy milyen bizalommal vannak irántam, hogy én mindezeket a problémákat meg fogom oldani. Természetesen a bizottság igyekszik eh, ezeket eh, megoldani. Igaza van abban, hogy egyes embereket akár kényszerítenek idejönni, megvillantják a nagyon jó munkalehetőségeket, és vannak, akik szörnyűséges helyzetbe kerülnek, szexuális rabszolgák lesznek, kizsákmányoltak. Nagyon sok vetülete van ennek a kérdésnek. Ezért fontos, amit mondtam, hogy létrehozni a legális eszközöket, például az idénymunkásokra, a munkaerő bevándorlás pedig az egyes tagállamok munkaerő igényének megfelelően kialakítani. Ezért fontos a határőrizet is, hogy az, akik ide Európába jönnek, azok viszont, viszont mindenképpen legyenek meg a jogaik, ugyanolyan jogaik, mint az európai állampolgárnak. Fel kell lépni az emberkereskedelem, embercsempészet ellen, és a szomszédos országokkal együtt kell dolgozni, annak érdekében, hogy ők is megfelelően tájékoztatva legyenek, megfelelő mobilitási megállapodások, megállapodásokat kössünk velük, és megkérjük, hogy segítsenek ők is a fellépni az illegális bevándorlás ellen. Miután már bent vannak az országban, a jogok, amikkel rendelkeznek, az nagyon különbözőek. Például az ön hazájában, az én hazámban is nagyon nagy vita folyik arról, hogy ezeknek az embereknek meg kell -e adni az egészségügyi ellátáshoz, az iskoláztatáshoz való jogot, és európai szabályozás még nincs ezen a területen. Krisztenzen úr ismét. Köszönöm szépen. Azt tudjuk, hogy a tanács és az Európai Parlament eldöntötte a szankciók irányelvet, és ennek az irányelvnek az a lényege, hogy a munkáltatót és ne a munkavállalót büntessék. Hogyan fogja azt biztosítani, hogy a munkavállalók ne bújhassanak ki ez alól, és mégis felvegyenek illegális munkavállalókat, és hogy fogja elérni, hogy ezt az irányelvet megfelelően alkalmazzák? Válasz. Mástrom asszony elnök közbeszólt, mert most adja meg a szót a biztos jelöltnek. De hát ezt ugyanolyan feltételekkel kell megtennie, hogy a bizottság mindig is ellenőrzi a tagállamokat, hogy az egységesen elfogadott irányelveket megfelelően alkalmazzák-e. Nagyon fontos, hogy ne tegyük lehetővé, ne engedjük meg, hogy különböző megoldásokkal illegális munkaerőt alkalmazzanak a munkaadók. Ezt elsősorban nemzeti szinten lehet ellenőrizni, de a bizottság a szerződések őre, és a bizottságnak kell azt is biztosítani, hogy a tagállamok betartsák a vonatkozó európai jogszabályokat. Ez mindig is így volt, és én nem, ha szükséges, akkor a tagállamokat a bíróság elé is fogom citálni, ha nem tartják be az előírásokat, az irányelvnek megfelelő előírásokat dolgokat. Szippel asszony következik. Frau Malmström, ich würde Ihnen gerne erst eine sehr... Malmström asszony, először is egy elvi kérdést szeretnék föltenni. Ha jól emlékszem a bevezetőjére, akkor valószínűleg gyors választ tud nekem adni. Tud-e adni hivatalos javaslatot arra vonatkozóan, és ígéretet, hogy rendszeresen meg fognak jelenni az Európai Parlamentben azért, hogy a nemzetközi megállapodásokról részletesen egyeztessenek a parlamenttel. Kiegészítésként hadd tegyek hozzá valamit a SWIFT kérdésekkel kapcsolatban. Milyen konkrét ismeretei vannak arról, hogy mennyire szükséges és mennyire hasznos a SWIFT terrorizmus ellenes intézkedések keretében, és talán még azt, hogy az EP határozatának mely pontjai különösen fontosak, illetve melyek azok, amelyeket véleménye szerint mindenképpen végre kell hajtani. Másztrom asszony. Igen, három kérdés. Az első kérdés, igen, ha kineveznek, elkötelezem magam arra vonatkozóan, hogy elődömhöz hasonlóan én is a szakbizottság előtt megjelenjek, és segítek a Lisszaboni anyag végrehajtásában. Természetesen számíthatnak arra, az ígéret. Vegyék ígéretnek. A Swiftről. Van egy átmeneti megállapodásunk, amely hamarosan hatája ősödik. Világos a példa Világos példák vannak arra, hogy a SWIFT segít a terrorizmus finanszírozását nyomon követni, illetve felderíteni. A közelmúltban tudom, hogy felvetették ezt a kérdést, és amerikai és európai hatóságok, igazságügyi szervek együtt próbálnak eljárni. Valóban látszik a hasznossága Egyesült Királyságban múlt szeptemberben eh, elítélésekre, bírósági határozatokra került ezzel kapcsolatban máshol az Egyesült Államok, és több példát eh, mondott már arra vonatkozóan, hogy hogyan sikerült nekik ennek segítségével eh, jelentős támadásokat elhárítani. Báró biztossal a tanácsülésen majd meg fogjuk vizsgálni a SWIFT jövőjét, és ezt követően lehet, hogy már további tájékoztatásra tudok egy állandóbb Swiftről beszámolni, illetve arról adni. Nagy figyelmet fordítunk erre, én magam ügyelek az adatvédelemre, és hogyha az átmeneti megállapodást erősíteni lehet ebből a szempontból, és akkor mindent megteszek ennek érdekében. Köszönöm. Szippel asszony a, ha lehet, akkor a kérdésemet kibővíteném. Említette korábban, hogy tulajdonképpen nincs terrorizmus leküzdésére vonatkozó európai stratégia. A terrorista támadások után vannak adhok hozott intézkedések. A SWIFT-nél a szeptemberi 2001-es szeptemberi támadások után most a, a karácsonyi támadásokat követően is elindult a közvita a a testszkennerekről. És pont a 2009-es támadás bemutatta azt, hogy nem technikai kérdés, technikai jellegű a megoldás, egészen más problémák vannak. Ezért hadd kérdezem még egyszer azt, amit ugyan már érintett. Milyen pillérei lehetnek egy egységes koordinált terrorizmus elleni stratégiának véleménye szerint, és melyek azok, amelyeket, intézkedések, amelyeket még nem vezettek be, pedig eh, in, ellenőrzést igényelnének. Más sem asszony. Nos, Szépül asszony, úgy gondolom, hogy eh, a fordításban volt talán némi probléma, de ha aláhúzom azt, hogy szeretnénk eh, az egyenkénti terrorizmus elleni harc, tehát e, támadások elleni egyet, e, különvált e, harcról elmozdulni, és egységesíteni az eljárásokat. Természetesen ehhez tájékoztatásra, forrásokra, irányelvekre van szükség. Mindent, ami már megvan, meg kell vizsgálnunk, meg fel kell használni Reding asszonyal együtt, át kell tekinteni a teljes architektúrát, az információ közlés átadás teljes architektúráját EU-n belül és azon kívül is. Csak így kapunk teljes képet, és így deríthető ki, hogy mi az, ami felesleges, mi az, ami hiányzik, hogy ezeket értékeljük, akár adatvédelem, költségek, többletérték és proporcionalitás terén egyaránt. A belső a belbiztonsági stratégiában ki kell dolgozni azt, hogy hogyan lehet leghatékonyabban fellépni a terrorizmus ellen. Díaz úr. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos jelölt asszony. Először is minden jót kívánok, sok szerencsét kívánok ennek. Szeretnék visszatérni a Frontex témájára, és belemenni a részletekbe. A Frontex koordinációval, elemzéssel foglalkozik, foglalkozik a visszajutatással, oktatással, határvédelemmel, de a nemzeti feladatokat nem veszi át, és nem is fogja átvenni. Akkor mi legyen a Frontex-el? Véleményem szerint föl kéne mérni az illetékességét a Frontexnek, és döntést kéne hozni arról, hogy figyelembe véve a kritikus, kritikus aspektusokat és a kritikus kérdéseket, tehát föl kellene mérni, ahogy mondtam, hogy milyennek az eszközei, és el kéne fogadnunk, hogy igenis korlátozottak a Frontex eszközei válsághelyzetekben. Föl kéne állítani egy katalógust, amiben szerepelnek az emberi erőforrások és a technikai erőforrások, és ezeket úgy kell módosítani, hogy elégségesek legyenek. A 2004-2007-es tapasztalatokat kellene felhasználni mindehez az értékeléshez. Mit szándékozik tenni ebben a témában? Mástrom asszony, igen, köszönöm szépen. A Frontex igazgatósága már végzett egy elemzést és egy értékelést, és néhány javaslattal fog előállni arra vonatkozóan, hogy hogyan lehessen fejleszteni és megerősíteni a Frontexet. Ahogy ön is mondta, ez egy ügynökség, koordinálási munkát tud vállalni, segíteni, támogatni tudja ezeket a feladatokat, de nem tudja teljes feladatmennyiséget ellátni. A szolidaritás az egyik kulcskérdés a Frontex témájában. Könnyű kimondani ezt a szót, de néha nehéz konkrétumra lefordítani. Javaslatokkal fogok előállni a Frontex megerősítése témájában. Hiszen az a szándékom, hogy saját eszközt vásárolhassanak, ne függjenek a tagállamoktól minden egyes vásárlás alkalmával. Specializált szekciókat fogunk felállítani a Frontexen belül, a különböző határellenőrzési mechanizmusokkal, aztán a közös Eurosur felállítása területén is új eszközöket kívánok biztosítani a Frontex számára. Hasonló módon a határőrizeti személyzet számára oktatást fogunk szervezni, például a nemzetközi jog és a visszanem elve témájában. A menekült jogi irodával is együtt fog működni a Frontex, és természetesen harmadik országokkal is együtt fog működni, ahol a visszafogadási megállapodásokat már az Európai Unió aláírta. Ezt az együttműködést megerősítenek kívánjuk. Természetesen a menekült jogi főbiztossal, például az Egyesült Államok beli hatóságokkal együtt fog működni, Líbiával is együtt kívánunk működni. Nagyon sok feladat ez, de nagyon sok függ a tagállamoktól is, hogy hozzájáruljanak és teljesítsék a tervezett együttműködést. Ez támogató jellegű lehet, erre tudjuk ösztönözni a tagállamokat, de nem tudjuk őket kötelezni. Kiegészítő kérdés. A Nemzetközi Bőenekült Jogi Ügynökséggel 21, 221 személy dolgozik itt, és 83 ezeres az a költségvetése, hát ez eléggé korlátozott. A Frontexnek szerintem egy prioritást kell felállítania, és a déli kérdéseket előtérbe kell helyeznie, hiszen itt Görögországban, Olaszországban, Máltás Spanyolországgal kapcsolatos témákban rendkívül sok emberi tragédia alakul ki, és ennek prioritást kellene kapnia ezeknek a kérdéseknek a megoldása. A Frontex határozza meg, hogy milyen infrastruktúrális eszközöket kíván beszerezni. Véleményem szerint az interoperabilitást együttműködő eszközökre kellene hangsúlyozni. 2007-2013-ra föl kellene állítani egy ilyen költségvetési tervet, de az is lehet, hogy helikopterekre vagy hajókra lenne majd szüksége. Ön mire gondolt, azt mondja. Igen, a Frontexnek van pénze, de ahogy mondta, sokszor nem tudják ezt felhasználni, hiszen bizonytalanság áll fönn a tekintetben, hogy a tagállam hozzá fog-e járulni a cselekvéshez, vagy nem, pénzügyileg, operatív szinten igen, vagy nem. A Frontex persze vásárolhat eszközöket, de természetesen ezt előre értékelni és elemezni kell, hogy a költség hatékonyság szempontjából hol éri meg a legjobban megtenni ezt a befektetést. A tagállamoktól kicsit függetlenebbé kellene tenni a Frontexet, mert jelenleg túlságosan függ a tagállamoktól. Néhány héten vagy néhány hónapon belül, amikor előállok a javaslattal, akkor ennek a részleteit természetesen elő fogom vezetni. Gracias. Mrs. Bauer. Köszönöm szépen, Bauer asszony. Asszony az a kitüntető lehetőségért, hogy még egy kérdést tehetek föl önnek az Esélyegyenlőségi Bizottság nevében az Európai Néppárt és az Európai Konzervatívok részéről. Ez az emberkereskedelem témája, amelyik egy nagyon fontos része a Stockholmi programnak azért az esélyegyenlőségi bizottság részéről mert tudjuk hogy körülbelül eighty a az áldozatoknak nő vagy kislány. úgy tűnik hogy minden, minden európai igyekezet ellenére növekszik az emberkereskedelem áldozatainak a száma és arra vagyunk kíváncsiak hogy ön milyen jogi eszközt kván létrehozni vajon ez követni fogja az európa tanácsi egyezményt mit szándékozik ön tenni az áldozatok védelmében, hogy az áldozatok ne lehessenek újra viktimizálhatóak, és mit szándékozik tenni ön annak érdekében, hogy le lehessen törni a keresletet? Mrs. Mrs. Malmström. Malmström asszony, Köszönöm szépen, Bajra asszony, és ez az egyik kérdés, ami engem személyesen is nagyon érint, és nagyon csak egyet tudok érteni önnel, hogy ez egy szörnyűséges bűncselekmény. Férfi, nők és kislányok az elsősorban az érintettek, de fiatal kisfiúk is. Tehát egyszerűen embereket adnak el szexuális rabszolgának. Hogyan lehet ezt elfogadni? Nagyon fontos, hogy minden tagállam ezt ezt nagyon súlyos bűncselekménynek tekintse, és ennek megfelelően büntesse is. Előrelépés történt a tanács szintjén. Vannak dolgok, amikben nem sikerült megegyezni, de elég nagy előrelépés történt. Ismételten elő fogom terjeszteni a Lisszabonnak már megfelelőbb javaslatot. Egyrészt az emberkereskedelem, de a gyerekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatban is. És az együttdöntés keretében nagyon határozottan elkötelezettséget mutat a parlament és a tagállam is, és a tagállamok is, és csak így tudjuk majd ezt az irányelvet mielőbb meg létrehozni, mert ez egy szörnyűséges bűncselekmény. És az áldozatok rehabilitációval is foglalkozni kell. Nagyon sok e, szemét érint ez, mert olyan intézkedésekre van szükség, amik nem teljes mértékben tartoznak az én hatáskörömben. Tehát ennek van egy külső dimenziója is. Van egy európai szomszédságpolitikai vetülete, és ezeket mind csokorba kell fogni, és együtt kell dolgoznunk a különböző civil szervezetekkel is. Tudjuk, hogy a civil szervezeteknek például Moldovában van nagyon jó programjuk, amikor ezeket a fiatal nőket rehabilitálják, és új lehetőséget adnak, hogy beilleszkedjenek a társadalomba. Elnök, köszönöm szépen, Bajr asszony ismét. Nagyra értékelem az ön elkötelezettségét ezen a téren. Szeretném megkérdezni, hogy annak következtében, hogy az a tapasztalatunk, hogy több DG foglalkozik ezzel a témával, de igazából nem koordináltam. A nemzeti koordinátorok tevékenysége sem koordinált európai szinten. Vajon támogatná-e ön az európai koordinátor létrehozását? vagy funkciójának létrehozását. Igen, igen, támogatnám és remélem, hogy az európai koordinátorok az én igazgatóságomhoz tartoznának, akik koordinálnak a nemzeti koordinátorokat is. A Stockholmi program és a biztonsági stratégia remélhetőleg meg fogja oldani ezt a problémát, amire ön rámutatott, mert egyelőre nagyon is dezintegrált ez az egész terület. Tehát meg kell, létre kell hozni az eszközöket, és sokkal koherensebb módon kell összpontosítani. Ezt szeretném elérni az irányelvekkel, és a belső stra biztonsági stratégia kidolgozásával is. Más bizottsági tagok is érintettek lesznek ebben, mert különböző területeit foglalkoznak, például Lady Ashton is, és együtt kell dolgoznunk. Köszönöm szépen. Mathieu asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos jelölt asszony, az én kérdésem a bevándorlásra és a menekültügyel foglalkozik. Hogyan kívánja ezt kezelni oly módon, hogy az Európai Paktum minden egyes eleme megvalósuljon e tekintetben? Azt is szeretném tudni, hogy melyik lesz ezek közül az elsődleges prioritást élvező intézkedés, és milyen prioritást kíván adni az illegálisan itt tartózkodó külföldiek hazatérésének. Köszönöm a bevándorlási paktum ott valószínűleg valóban be kell tartani, illetve jövő évben kell majd, kerül majd értékelésre. Azt tudjuk, hogy egyes eszközök már, intézkedések már megvalósultak, de még sokat tennivaló. Az én feladatom lesz meghatározni bizonyos prioritásokat, nevezetesen a menekült területet, tehát a menekültügyi csomagot kell először elfogadni. Ez nagyon kényes kérdés, nagyon nehezen megy a tanácsban, nem vagyok naív, de mégis egységes szabályokat kell, hogy létrehozzunk, e, egyrészt a menedéket kérő számára is, de a nemzeti rendszerekben is, hogy ne legyen emberi szenvedés, és ugyanakkor az is fontos, hogy ennek van e, költsége is, hogyha e, az emberek nagyon sokáig várakoznak, az is költséget jelent, és az integrációt is nehezíti. Az illegális bevándorlással kapcsolatban már bizonyos prioritásokat megfogalmaztam. Úgy gondolom, hogy legális eszközöket kell teremteni, hogy lehessen legálisan bejönni Európába. Mint említettem, a Frontexet meg kívánom erősíteni, együtt kell dolgozni a harmadik országokkal, és úgy gondolom, hogy az új valettai hivatal, menekültügyi hivatal, amely remélhetőleg ősszel már működni fog, ugyancsak segítheti az érintett országokat, és segíthet a felelősségi körök megosztásában az országok között. És folytatni kívánom a tárgyalásokat harmadik országokkal, Libiával, török országokkal, de más térségbeli országokkal is, oly módon, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan tudunk megfelelő megállapodásokat kötni velük a visszafogadás tekintetében. Továbbá, hogy segítsenek az illegális bevándorlás kézben tartásában is. Elnök, köszönöm szépen! Macsi asszony. Ezzel a témával kapcsolatban ön említette Líbiát és Törökországot, de például tudja garantálni azt, hogy minden egyes megállapodás, amit harmadik országgal aláírunk, fog tartalmazni egy bevándorlási szerz, fejezetet. Válasz. Természetesen igen, az érintett országokkal, Líbiával és Törökországgal kapcsolatban ez továbbra is napirenden van Tudjuk, hogy a tárgyalások rendkívül nehezek Líbiával. Volt egy nagyon hosszú időszak, ahol nem volt igazán tárgyalás. Most egy picit megnyíltak az ajtók és ablakok. Páró úr szeretett volna oda menni novemberbe, ez nem volt lehetséges különböző okok miatt, de voltak a bizottság részéről mások, és meglátjuk, hogy a libiai hatóságokkal lehet-e tárgyalni. De továbbra is napirenden van ez a kérdés a harmadik államokkal. Természetesen a nemzeti helyzettől is függ ez, de továbbra is napirenden lévő kérdésről van szó. Thank you. Mrs. Lynn. Köszönöm szépen, Lynn asszony. Igen. Köszönöm. Bár Reding asszonynak lesz a fő szerepe a diszkrimináció ellenes harcban, a Szociális Ügyek Szakbizottságban sokszor tárgy, leszünk vele kapcsolatban. A migránsokkal kapcsolatban viszont meg jegyezendő, hogy többszörös diszkrimináció kell, hogy szenvedjenek. Nagyon jó példája lehet pontosan ez a kérdés a bizottság minden tagjának együttműködésére. A szociális ügyek biztosával együttműködve hogyan kívánja biztosítani azt, hogy a már diszkriminált bevándorlók ne marginalizálódjanak még inkább egyéb okok miatt, mint például a szexuális orientáció. Köszönöm. Köszönöm szépen, Linna asszony. Tudom, hogy elkötelezett ezen a területen való munka iránt. Reding biztos asszonya természetesen együttműködünk, hiszen én magam is fontosnak tartom ezt minden ilyen jellegű kérdésben. Az együttműködés fontos. A Stockholm programban is nagy figyelmet fordítunk a sérülékeny csoportokra, nők, gyermekek, fogyatékosok, akik talán eh, plusz védelmet igényelnek, vagy eh, többszörös diszkriminációt szenvednek. Együtt fogok működni Reding asszonynal és más biztosokkal is, hogy eh, a döntéseinkben ez erőteljesebben megjelenjen. Köszönöm, Linnasszony. Igen, már van egy javaslat tervezetünk a tanácsnál. A diszkrimináció ellenes irányel véleménye szerint mekkora eséllyel kerülhet a leghamarabb elfogadásra, hogy végre nyom, a diszkrimináció enyhülhessen, és hogyan tudnánk nyomást gyakorolni a tanácsra, hogy a horizontális diszkrimináció ellenes irányelvet minél hamarabb elfogadják. Igen, Linnasszony, az európai ügyek minisztereként a svéd kormányban, korábbi minőségemben, a svéd elnökség idején is nagyon sokat dolgoztam ezen a területen, és reméltük, hogy hamar a végére jutunk, bár végül sajnos néhány apró nehézséggel nem sikerült megoldást találnunk. De, mint mondta ön is, rendkívül fontos az, hogy az irányelv minél hamarabb hatályosodjon, és megteszek mindent, amit lehet. Nehéz, de rendkívül fontos irányelv, nem csak a belügyek terén, de az egész Európai Unió számára. Köszönöm. Guillaume asszony. Eh, tisztelt eh, visszatérnék a menekültügyi csomaghoz. Az írásos válaszaiban azt láttam, hogy a csomag mielőbbi elfogadását támogatja, de azt is tudja, hogy a tárgyalások egyelőre blokkolódtak a befogadási fejezet miatt. És ön is említette az imént, hogy egyes tagállamok már eddig is nagyon kritika, kritizálták az Európai Bizottság eddigi javaslatait, amelyben szeretnék harmonizálni a befogadási folyamatot irányelvek útján. Az Európai Parlament még meg sem kezdte a munkáját ezzel kapcsolatban. Milyen konkrét intézkedéseket kíván javasolni, hogy kimozdítsa ezt a helyzetet, és a 2012-es célt elérjük, hogy egy egységes befogadási rendszer legyen. Hogy azok a menekültek, akik az életükért menekülnek, azok megfelelő nemzetközi védelmet kapjanak ott, ahol a kérelmüket benyújtják. Köszönöm, Mástrom asszony. Köszönöm szépen, Guillaume asszony, hogy ön is mondja, ezek olyan javaslatok, amelyek folyamatban vannak, de nagyon nehezen keresztül vihet, vihetőek a tanácsban különböző érzékenységek vannak, valós nehézségekkel kell számolni. Mindazonáltal a tanács és valamennyi tagállam egyetért a stokholmi programban, és abban, hogy létre kell hozni egy egységes menekültügyi térséget 2012-re. A célt mindenki elfogadja, de a célhoz megfelelő feltételeket is kell meg kell határozni, amelyek mindenki számára elfogadhatóak valamennyi tagállamban. Tehát csak ezt a kis ajtórést tudom felhasználni, amit a stokholmi program nyitott meg. Az, hogy most valamennyien az együttes, együttdöntési rendszerbe fogunk dolgozni, együtt dolgozom majd önnel is, úgy, hogy a bizottság végül is elérje azt, hogy elfogadásra kerüljenek az irányelvek, de nem rejtem vék alá, rendkívül nehéz vita lesz, és nagyon nehéz küzdelmet kell majd folytatnunk közösen, ha azt akarjuk, hogy 2012-re valóban létrejöjjön ez az egységes övezet, akkor igyekeznünk kell. Guillaume asszony még. 2012-ig várakozunk, és a múlt hétben a Reding asszony is kötelezettséget vállalt, ennek egyében tud-e ön kötelezettséget vállalni, hogy a közösségi jog be nem tartása miatt eljárásokat fog indítani. Már erről volt szó, és hogyha például visszaküldenek például tengeren, vagy olyan személyeket a déli országokba, akkor eljárást fog-e indítani azon tagállamok ellen, amelyek ezt válasz. Igen, ez is része a csomagnak. Kell, hogy legyen egy azonos megvalósítást kell végrehajtani valamennyi országban, valamelyik állam aláírta, részesei a nemzetközi szerződéseknek, és a non-refoulement, tehát a visszanemfordítási elvet minden tagállamnak be kell tartania. Ez egy nemzetközi ö, egyezmény, eznek az egyezménynek meg kell felelnünk, és a bizottságnak pedig ügyelnie kell arra, hogy a tagállamok ezt be is tartsák. Köszönöm. Coelho úr következik. Köszönöm, elnök úr. Ismerjük Cecilia Malmströmöt, ismerjük a felkészültségét az adott témában. Most a prioritásainak az értékelése történik. A Schengeni övezet a középpontja a szabad, az emberek szabad mozgása területének állampolgári bel- és igazságügyi témáknak ez a csúcspontja, ez a központja, ahogy mondta, fokozni kell a biztonságát az állampolgároknak. A SZIS-2-nek kulcsfontosságú szerepe lesz ebben. Öt éves késésben vagyunk ebben a témában. Az Európai Unió már több mint 70 millió eurót fektetett ebbe a témába, nem számolva az egyes tagállami hozzájárulásokat. Mástrom asszony, a SZIS-2 az ön számára prioritást jelent, mikor gondolja, hogy operatív lesz a sis 2 Ha nem sikerülne ezt beindítani, illetve az első konkrét teszt nem lesz sikeres, akkor mi fog történni a sis 2 vel Elnök, köszönöm. azt mondja, igen, köszönöm a kérdések is. Ez két kérdés, és igen, ezt megörököltem, ezt a témát. Tudom, hogy nagyon sok nehézség és hatalmas problémák vannak ezzel. A szerződött partner nem teljesítette az elvárásokat. Hát ez nem egy boldog történet. A nyomás fokozódik, igen, nagyon sokat eh, már befektettünk ebbe a témába, és eh, felállítottuk ezt a mérföldkövet, néhány napon belül ki fog derülni, hogy eh, egyáltalán bizonyítani tudják-e, hogy teljesíteni tudják a vállalat felelősségüket, és hogyan tudnak a kritikákra reagálni. Ha pozitív lesz az eredmény, akkor tovább tudunk lépni, ha nem, akkor a tanácshoz kell fordulnunk, be kell jelentenünk, hogy ez nem működik, és alternatív megoldást kell keresnünk. Úgy gondolom és remélem, hogy néhány napon belül már tudni fogjuk, hogy ez a válasz ez pozitív vagy negatív, és hogy merre kell tovább lépnünk eszközként szükségre van a sis a Schengen övezet számára, úgyhogy prioritást élvez részünkről. Ugyanakkor azt is tudom, hogy ez egy nagyon hosszú és nagyon nehéz történet. Valószínűleg az első munkanapomon ott fogom találni ezt a dossziét az asztalomon. Természetesen folyamatosan tájékoztatni fogom a parlamentet minden lépésről. Hogyha sikerül a szállítás, akkor évvégére be kell, hogy induljon a rendszer. De hát reméljük, hogy ez bekövetkezik. Koelja úr. Köszönöm. Köszönöm elnök úr. A sis 2 ez a legnehezebb kérdés, de nem csak itt van késés, tehát nem csak a sis nél van kérdés, van a VISZ-nél is késés, az internetes portál, az e-justice-nél, az elektronikus rendszer is késik. más, asszony, az egységes belépési és kilépési rendszer, a bűnözők regisztrálása, a riasztási rendszer. Ezek a projektek nagyon pozitívak, de mikor fognak ezen beindulni, illetve hogyan tudnak ezek beindulni, hogyha évek óta már operatívan a feltételezett rendszerek sem működnek, tehát jelentős a késés. Nem tudok mindent megvédeni, egyetértek azzal, hogy a sis 2 re és a vízre is szükség van. Ahogy mondtam, általános struktúrát kell, hogy fölállítsunk. Ezek az információs rendszerek, amelyek a kezünkben vannak, és a jövőben a kezünkben lehetnek, ezeket kell általánosan kezelnünk, és nem szabad elkövetnünk azt a hibát, hogy nagyon drága, nagyon komplikált és nagyon érzékeny rendszereket gyorsan fölállítsunk. De itt személyekről gyűjtött adatokról van szó, tehát ez adatvédelem szempontjából egy érzékeny kérdés. Meg fogom vizsgálni a kérdést meg kell vizsgálni, hogy a SZISZ 2-vel mi a helyzet, ez néhány nap kérdése. A víznél is késés van, igen, úgy reméljük, hogy azért az sinem van, de ez még véglegesen nem került megerősítésre. Azt is eh, föl kell mérnünk, hogy eh, és el kell, hogy érjük, hogy mindez beinduljon mielőtt eh, egy másfajta adatrendszert esetleg felállítanánk, például a ki- és beléptetésre vonatkozóan. Elnök, köszönöm, Romeva úr. Stojaki, Cecilia. There. You're right. <laughs> Itt vagyok, jobb oldalon. Jó napot kívánok, és üdvözlöm. Én is sok sikert kívánok Önnek. A Nőgyi Bizottság nevében kérdezek, és nagyon konkrét kérdésem lenne. Szeretnék visszatérni a nők elleni erőszak kérdésére. Ön azt mondta, hogy figyelembe kell venni azt a tényt, hogy voltak különböző bonyodalmak, amikor ezek a politikának a közösségi tevése terén. De lehet-e garanciát adni, lehet-e megfelelően védeni az erőszakot szenvedett nőket? Hogyha figyelembe vesszük a külkapcsolatokat, gondolja-e, hogy kellene intézkedéseket hozni, annak érdekében, hogy a, nem, a társulási megállapodásokban is ezt az aspektust figyelembe vegyük. Továbbá hogyan kíván az erőszak elleni obszervatóriummal együtt működni, illetve a, az egyenlőségi intézményekkel, illetve a gyerekek elleni erőszak terén. Köszönöm szépen! Ahogy említettem, már elkezdtük a vizsgálatát annak, hogy milyen intézkedések vannak az Európai Unión belül annak érdekében, hogy megerősítsük a, az otthoni, a családi erőszakot. Mint ahogy ön is mondta, nincsenek, nincsen sok eszköz a kezünkben, de az, e, az együttműködést tudjuk erősíteni, és így tudunk tovább lépni. Ez egyébként a spanyol elnökségnek az egyik prioritása, de az egész trió is fontosnak tartja ezt a kérdést Továbbá szeretnénk a különböző intézkedéseket integrálni, de úgy gondolom, hogy az nőknek a sajátos helyzetét kell külön kezelni, amikor a nők menekültek, sok esetben megerőszakolás áldozatává válnak, és ezeket az elemeket külön is figyelembe kell venni. Vannak más megállapodások, amelyek nem én hozzám tartoznak. Tudom, hogy a kollégáknak is szándéka, hogy ezeket az elemeket, a nők kérdését is, ennek vetületét is belevegyék minden olyan egyezménybe, ami harmadik állammal kötet, kerül megkötésre. Tehát a, van itt még munka, de egy kicsit ö, oda is fogok én is figyelni erre. Köszönöm szépen. ami az eszközöket illeti, mert említette az eszköztárat, vajon az obszervatórium is része ennek az eszköztárnak, és kívánja ezt felhasználni, mert ennek az obszervatóriumnak finanszírozási és személyi állomány problémái vannak, több személy kellene, hogy dolgozni tudjanak. Én tervezek konkrét intézkedéseket ezen a területen. Válasz, igen, értem, mire utal az első kérdés első részében félreértettem. Nem igazán ismerem kellő részletességgel ezt, hogy javaslatot tudjak tenni, de nagyon szívesen átveszem azt az információt, amivel ön rendelkezik, és a későbbiekben visszatérek, hogy megnézzük, hogyan tudunk tovább, le, tovább lépni. Jelenleg erre nincs válaszom. És akkor most Ludford a következik. Köszönöm szépen, Mástrom asszony jelezte, hogy értékelni kívánja a terrorizmus ellenes jogszabályokat a hatékonyság és arányosság alapján és a Frontex-el a koordináltabb együttműködést kívánja megvalósítani. Ez azt sugalja nekem, hogy az operatív együttműködésre összpontosít, és nem annyira a tömeges adatgyűjtésre. A karácsonyi bomba támadás alapján, ahogy Obama elnök is jelezte, nem információ hiány, hanem a megfelelő eszközök alkalmazásának hiánya volt azok. A jelenlegi gyakorlatok alap, értékelése alapján a személyes adatok határon át, átnyúló cseréjével kapcsolatban milyen koherens főtervet kíván kialakítani, hogy megfelelő koordinált formában lehessen reagálni az eseményekre. A SIS és VISZ határellenőrzés a, az egyéb kezdeményezések mellett akár el is veszhetett. Mrs. Malmström. Uh, Két dolgot hadd mondjak ezzel kapcsolatban, mert természetesen uh, már olyasmiket is el kellene ismételmenem, amit elmondtam. A Stockholmi program és a belső biztonsági, belbiztonsági stratégia lényege, hogy korrigáljuk a, a korábbi hívás lépéseket. Az Egyesült Államok is csak most ünnepelte a a vonatkozó rendszerének tíz éves évfordulóját. Nagyon fiatal ez a rendszer még, és sokkal koordináltabb eljárást kell kialakítanunk. Emellett köteleztem el magam Redding biztos és másokkal. Azt kívánjuk biztosítani, hogy a menekült, hogy migráció, külső fenyegetések, és határon átnyúló bűnözés kérdéseiben sokkal koherensebb módon járunk el. Az adat és információs rendszer ebben fontos szerepet kap, hatékonyabbak lehetünk ahogy Obama elnök is mondta, jobban kell tudni összekötni a pontokat, és el kell kerülnünk a jövőben a zavarokat. Meg kell nézni, hogyan lehet az új rendszereket megfelelőben használni. Mint mondtam, valóban értékelni és áttekinteni kívánom a teljes architektúrát, a költségeit, kritériumait, a többletértéket, amely a különböző intézkedésekből adódik, és az arányosságot, az adatvédelem, stb. arányosságait. És ezt meg kell tegyük, mielőtt még új rendszereket dolgoznánk sietve ki. És természetesen a belépő-kilépő rendszerre való átállás előtt ezt meg kell tegyük. Ez jó hír. Másrészt viszont a kérdésemben az is benne volt, hogy az operatív együttműködés koordináció hiányzik. A, a szlovák fiaskót vallott repülőtér ellenőrzési akciója, ugye, hogy 90 e, plastikrobbanószert nem talált meg a kilenc becsempészett csomag közül egyben a kutya, és három nappal később tájékoztatták a szlovákok az íreket, és a vétlen utast ennek ellenére több órára fogva tartották. Ez óriási fiaskó, gondolom, és a valós problémát megfelelően illusztrálja. Együtt kell működni az Egyesült Államok és, Magy- és Európai Ügynökségeknek, koordinálni kell munkájukat. Pedig vannak olyan elemek, amelyek elterelik a figyelmünket az igazán fontos elemekről a tagállamokon belül és a határokon túl. Mászcsom asszony? Igen, elnök úr, köszönöm szépen. Ez filozófiai jellegű kérdés, és mindannyian emberek vagyunk. Ön említett egy példát, én is tudnék saját országomból vagy másokból is sokat, amikor a hatóságok nem megfelelő tájékoztatás miatt hibáztak embereknek bonyodalmat, kellemetlenséget, vagy még súlyosabb problémákat okoztak. Úgy gondolom, meg kell néznünk éppen ezért azt, hogy mi az, ami már rendelkezésre áll, hogyan lehet ezt hatékonyan felhasználni, hogyan tudunk egymásnak bízni a meglévő információ cseréjével kapcsolatban. De mindenütt emberek dolgoznak, hibákat mindig fogunk ejteni. Köszönöm. Boszkort asszony újra. Köszönöm, Malmström asszony. A Lisszaboni szerződés hatályba lépést követően azt várjuk a bizottságtól, hogy új jogalkotási javaslata fog előállni olyan kötelező szabályok tekintetében, amik szervezetekre és személyekre vonatkoznak a talibánokkal, terroristákkal együttműködés területén. A parlamentnek itt együttjogású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 tanács a, 2000, a 215-ös cikk alapján már elfogadott egy javaslatot. Az Európai Parlamentnek részt kell vennie a jogalkotásban. Készen állni arra, hogy a, növelje az Európai Parlamentnek az együttdöntési jogát a 75-ös cikk alapján, ahogy a mi jogi szolgáltunk ezt jelezte. Készen állni arra, hogy a 75-ös cikk alapján új jogi eszközöket, jogi keretet alakítson ki a tőke és pénzmozgások tekintetében, például alapok befagyasztására vonatkozóan, illetve megfelelő szintű demokratikus elszámoltathatóság biztosítása céljából. Elnök Márstrom asszony. Igen, köszönöm. Emlékszem, hogy az Európai Parlamentben lefolytattuk ezt a vitát egy hónappal ezelőtt a plenárison, és úgy emlékszem, hogy a tanács és a bizottság jogi szolgálata is arra a véleményre jutott, hogy a 250-es cikket kell alkalmazni nemzetközi uh, befagyasztások témájában és korlátozó intézkedések témájában, és a két szolgálat nem ért egyet az Európai Parlamentnek az értelmezésével. Belső európai eszközbefagyasztás és egyebek témájában természetesen a 75-ös cikk a jogalap. A jogi szolgálatoknak kell ezt tisztáznia. Természetesen a lehető legnyitottabb, és leszek az Európai Parlamenttel szemben ebben a témában, és biztosítom az átláthatóságot. Eston asszonynak, kollégámnak a területe ez elsősorban, és a jogi szolgálat előbb-utóbb remélhetőleg el fogja fogadni, hogy a 2050-es cikk itt a jogalap. Elnök, köszönöm, Boszkut asszony. Elő fogok állni egy javaslattal az Európai Unión belüli személyekre vonatkozóan a 75-ös cikk és egy döntési alapon, tehát ez a, a hozzátenni valom. Másik kérdésem, készen áll-e arra, hogy elfogadja a mi javaslatunkat a decemberi állásfoglalás tekintetében egy független szakértői hálózat felállítása témájában? Ezeknek a szakértőknek korlátozó intézkedéseket kellene javasolnia a terrorizmus elleni harc témájában. Elnök, köszönöm, Másztom asszony. Igen, köszönöm, elnök úr. Nem ismerem az összes részletet, de az, hogy legyen egy ilyen független hálózat, az nagyon hasznosnak tűnik. Attól függetlenül, hogy melyik cikk lesz a jogalap. Mindig meg kell, hogy vizsgáljuk, hogy amikor korlátozó intézkedéseket vezetünk be, azok valóban célzottak legyenek, és ártalmatlan áldozatok ne legyenek. Hogy tényleg célzott, amíg ez az eszköz. Ez egy új eszköz, eh, de, és nem túl szívesen alkalmazunk ilyet, de néha szükség van erre. Meg kell vizsgálni ennek a hatékonyságát, és természetesen az alapjogi eh, kérdéseket is meg kell vizsgálnunk, majd közösen megbeszéljük ezt a kérdést. Elnök, köszönöm. Sajnos most mikrofonon kívül hangzott mindezel. el. te úr. Jó napot kívánok, Mászrom asszony! Üdvözlöm Önt új funkciójában, és ha megengedi, azzal kezdeném, hogy nagy öröm azt látni, hogy milyen erővel adja elő terveit. A terrorizmusról szeretnék beszélni. A terrorizmus fenyegetettsége a meghiúsított támadás miatt újra a homloktérbe került. Az európai polgárok fenyegetetve érzik magukat, elsősorban az, az iszlám extrémizmus felől érkező terrorizmus veszély miatt. Jobb koordinációra van szükség. Tudjuk, Obama elnök is mondta, hogy nem annyira az információ hiány, hanem az információ értékelés volt az oka a veszélynek. Szeretném, hogyha elmondana néhány gondolatban az általános stratégiáját, hol szeretne konkrét intézkedéseket hozni, hogy jobb legyen a koordináció, jobb legyen az együttműködés az amerikaiakkal. Köszönöm. Malmström asszony. Köszönöm szépen, mint mondta, a karácsonyi események azt mutatták, hogy a terrorizmus komoly fenyegetettség, és nem szabad hátradőlnünk. Mondtam korábban, hogy át kívánom tekinteni a jelenleg rendelkezésre álló eszközöket az adatgyűjtéssel kapcsolatban belsőleg is, de más országokkal való megállapodásokon keresztül, mint az Egyesült Államokban, államokkal, hiszen ez fontos a terrorizmus elleni harcban. Tehát át kell mindezt tekinteni. Az igazságügyi és belügyi miniszterek holnap tanácskoznak. Napolitánó külügyminiszter az Egyesült Államokból is ott lesz, és megnézik, hogy milyen együttműködési lehetőségre nyílik mód a jövőben. Nagyon jó az, hogy eljön a, az amerikai külügyminiszter, és találkozik az európaiakkal. Mint ön is mondta, Obama elnök valóban jelezte, hogy össze kell kötni a pontokat, és sokkal jobbnak kell tudni ebben lenni. Az ügynökségek közti együttműködést javítani kell, és hajlandóbbnak kell a tagállamoknak is lenni arra, hogy együttműködjenek az ügynökségekkel. Nagyon gyakran korlátozó az információcsere, ami a tagállamokból kiindul, és egyfajta bizalomerősítésre van szükség az Európai Unió felé. Így lehet a terrorista cselekedeteket és más bűncselekményeket is megelőzni a jövőben. A belső stratégia, belügyi stratégia terén meg kell vizsgáljuk a, a kritikus infrastruktúrára védelmére vonatkozó politikai e, eszközöket, az adatinformációs rendszereket, ebben igazából a kibernetikai bűnözésben lemaradásban vagyunk. Tudom, letelik az időm, igen, és ezek azok a területek, ahol konkrét javaslatokat kívánok előterjeszteni a belügyi stratégia keretében. Köszönöm. kiegészítő kérdés Jiménez Zaril asszonytól. Eh, me alegra mucho, señora Mastron, de haberle... Mastron asszony, nagy örömre szolgált, amikor a bevezetőjében utalt a terrorizmus áldozataira. Sajnos eh, csak eh, súlyos merényletek után beszélünk róluk. Ahogy mindannyian tudjuk, folyamatos a fenyegetettség. Bármelyikünk terrorizmus áldozatává válhat egyik napról a másikra. Egyetérte velem Marstrom asszony, hogy elfogadhatatlan az, hogy ma Európában semmi nem történik a tagállami jogi koordináció területén a terrorizmus áldozatainak témájában. Decemberben Báró biztos úr vállalást tett arra vonatkozóan, hogy európai kartát fognak felállítani a terrorizmus áldozatai témájában. Kérdezem, hogy ön ezt a vállalást hajlandóan megvalósítani, és konkrétan mit fog tenni azért, hogy ez a karta megvalósulhasson és felálljon? Elnök Márstrom asszony. Köszönöm szépen. Igen, ez egy nagyon fontos téma. Egy barátom 2004-ben Madridban a merénylet áldozata lett. A terrorizmus áldozatait védenünk kell, támogatást kell, hogy kapjanak, és nagyobb figyelmet kell szentelnünk rájuk Európai Uniós szinten. Valami már történt. Például felállítottunk egy hálózatot, amely lehetővé teszi az országok között a tapasztalatmegosztást. Vannak bizonyos alapok, amelyeket ilyen célra lehet használni például a civil társadalommal való együttműködésre ilyen témákban. Mindezt tovább kívánjuk vinni. A biztonság témájának a keretei között talán föl lehetne állítani egy ilyen célzott alapot. És ezen az alapon keresztül megvalósíthatnánk konkrét programokat is a terrorizmus áldozatainak a védelme és támogatása területén. Báró úr ígéretei természetesen átveszem, meg kell, hogy vizsgáljam, hogy ezt a kártát hogyan lehet valójában kidolgozni. Elnök Makovei kolléga. Thank you. Um... Köszönöm. Igen, most lépjünk át a másik témára. Az Európai Unió állampolgárai közül az európai állampolgárok egyetértenek, hogy az egyik legfőbb probléma a korrupció kérdése. 77%-a az európai állampolgároknak úgy gondolják, hogy a korrupció fontos probléma a saját hazájukban. Ez 2009-es Eurobarométer adat és úgy tartják, hogy az Európai Unió elkötelezte magát az ENSZ korrupcióellenes egyezménye mellett. Mit fog ön tenni annak érdekében, hogy ténylegesen hatékony és időben történjen az átültetése, illetve a megvalósítása az Európai Antikorrupciós Monitoring Rendszernek? illetve hogy valamennyi tagállamban fellépjenek a az adatok alapján. Milyen időhatárokat határoz meg, és milyen célkitűzésé vannak a korrupció ellenes küzdelemben? Malmström asszony. Tisztában vagyok az Eurostatnak ezzel az adatával, és olvastam az Transparency International éves jelentését is, amelyik az egyes, a világ valamennyi országában méri a korrupciós szintet nagy meglepetésemre sok európai ország is benne van, méghozzá nem igazán jó helyezésben. Tehát a korrupció mindenképpen egy olyan kérdés, amivel foglalkoznunk kell, hogyha hivatal, ha szavahihetők akarunk lenni, és más országokat akarunk tanítani ezen a téren. Először a saját feladatainkat kell elvégeznünk. Többet kell foglalkoznunk a korrupcióval, és egy közleményt fogok majd kidolgozni arra, hogy hogyan lehet ezzel ezt megoldani. De nem elegendő azt megállapítani, hogy ez rossz, hanem azt is meg ki kell dolgozni, hogy hogyan lehet ezt mérni, hogyan lehet ezen javítani, hogyan tudunk együtt dolgozni. Jövő év decemberében lesz egy korrupcióellenes nap, és szerintem ennek kapcsán valami konkrétabbat is lehetne javasolni, hogy hogyan lehet az Európai Unió belül foglalkozni a korrupcióval. Ez egy növekvő probléma, és az állampolgárok ezt nagyon fontos kérdésnek tartják. Makovei asszony, köszönöm szépen. Egy kicsit szeretnék tisztázni a kérdésemben. Arra utaltam, hogy van ez a, a Stockholm programban van egy monitoring mechanizmus, aminek meg kellene valósulnia. Hogyan fogja a mandátuma alatt biztosítani az együttműködést a bizottság csalás elleni részlegeivel, mert ugye a korrupció és a csalás valahol összefügg, egymáshoz kapcsolódik. Igen, ezek a kérdések mind összekapcsolódnak, és ez az egész bizottságnak a feladata, hogy biztosítsa azt, hogy amit mi előirányzunk, az világos átlátható legyen és megvalósuljon. Tehát nem csak az én hatásköröm, hanem az egész bizottság, mert az OLAF is felelős ezért, és tudom, hogy Barroso elnök elnök elkötelezte magát az a, amellett, hogy e nagyon szorosan együtt fog dolgozni, és hogy az elszámoltathatóság megvalósuljon minden tekintetben. Tehát ez bizottság, összbizottsági feladat, és tudom, hogy ezen a téren folyik a munka. Ahogy ön is említette, meg kell határoznunk a kritériumokat és a monitoring rendszert, nagyon világosnak kell ennek lennie, mérni kell, és az is egy fontos kérdés, hogy hogyan tudunk javítani a helyzeten a pellengére állítás lehet az egyik megoldás, de konkrétabban azt kell megnézni, hogy hogyan lehet a különböző szinteken dolgozni. Vannak olyan önkormányzatok is, ahol már egész hálózatot alakítottak ki ezzel. Tehát konkrétabb javaslatokkal fogok majd előállni, mert egyetértek azzal, hogy kézzelfogható konkrét eredményekre van szó, van szükség, nem elég szép szavakba önteni a problémákat. Hedasszony. Köszönöm szépen. Kedves Cecilia, írásos válaszaidban azt mondtad, hogy az emberkereskedelem ellen erősen felkívánsz lépni, irányelvet elindítani, ezt üdvözöljük a frakcióban. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió valóban lépni kíván az emberkereskedőkkel szemben. Ez nagyon fontos. Milyen lehetőségeket látsz arra, hogy a megelőzés jobb legyen? Tehát, hogy a tagállamok jogalkotása hatékony legyen, olyan törvényeket fogadjanak ellen, hogy maga az igény is megszűnjön, tehát az emberkereskedelem gyökereinél fogva szűnjön meg. Barózó úr javaslatot előterjesztett, de a svéd elnökség idején nem volt egyezményre mód, megállapodásra mód. Igen, köszönöm szépen a kérdést. Ahogy már korábban is jeleztem, ezt a javaslatot újra előterjesztem. Majdnem megállapodásra jutottunk, de még volt néhány definíciós kérdés a büntetésekkel, szankciókkal kapcsolatban, és ezért nem sikerült célba érnünk. Újra elő kívánom tehát terjeszteni az együttdöntési eljárás keretében is. Úgy gondolom, hogy a parlamenttel végül sikerül majd megállapodni. Ahogy mondod, valóban sürgetően fontos. Szörnyűséges bűnöket követnek el naponta Európában. Fiatal lányok és nők megaláztatásra kerülnek nap mint nap Európában az igény, az, a kereslet az óriási probléma. Svédországban van vonatkozó törvény. A hatóságok azt mondják, hogy ez segített az emberkereskedelem elleni harcban. Hazánkban ugyanez volt a probléma, de kisebb mértékben. Van tehát nálunk jogszabály, de, nem, de azt is tudom, hogy nehéz ez a helyzet. A bizottságnak nincs jogköre harmonizációra. Nagyon érzékeny kérdés ez, és a kereslet problémáját is tisztázni kell. Elsősorban arra szeretnék javaslatomban, az újonnan beterjesztetett javaslatomban összpontosítani, ezt érvényesíteni. Hedasszony, kiegészítő kérdés. Köszönöm szépen, köszönöm a választ, és sokszor szóltunk már a büntetésekről, büntetőintézkedésekről, tervezett büntetésekről, de amit az Európai Unióban el kell érni, az a megelőzés és a kereslet megszüntetése. Az emberkereskedelem 80%-a szexuális kizsákmányolással és szexuális rabszolgasággal van kapcsolatban. Tehát prostitúció és emberkereskedelem is összefügg ezzel kapcsolatban. Mit mondasz? Igen, köszönöm szépen. Megelőző munkára szükség van etéren, és ez nyilvánvaló. És ugyanez vonatkozik azokra az országokra is, ahonnan az embereket hozzák. A partnerségi megállapodásaink, a szomszédságpolitikánk ezzel mind összefüggésben van. Politikánk a szomszédainkkal és harmadik országokkal. Ahogy Bauer asszonynak is jeleztem, az áldozatokat, a sértetteket kell védenünk, rehabilitálni. Nyilvánvalóan van kapcsolat a prostitúció és emberkereskedelem között. Kereslet van, és ezért is van emberkereskedelem. A különböző tagállamok azonban különböző jogszabályokkal rendelkeznek a e területre vonatkozóan, lépésenként kell erről leharadnunk. Úgy gondolom, hogy meg kell beszélni a kereslet kérdését és az igény kérdését, de először mégiscsak a javaslatot kell előre terjesztelik. Koráca Bilt asszony. Köszönöm. Igen, nagy öröm, hogy itt láthatlak körünkben. Hosszú, évek, ó, hosszú éveken keresztül voltál parlamenti képviselő, és a svéd elnökség alatt is mindig is támogattad a párbeszédet a parlamenttel. Attól függetlenül, hogy milyen a politikai elhivatottságod, nagyon tisztelt téged az Európai Parlament Elérkezett az az idő, amikor az európai állampolgárok jogait meg kell erősíteni. A bevándorlás nagyon fontos kérdés Európa jövője szempontjából. Sürgős intézkedésekre van szükség, ezeket nagyon jól bemutattad nekünk. Ugyanakkor hosszú távon is ki kell alakítanunk a céljainkat. Hogyan tudjuk kezelni az emberi jogok védelmét, a méltó elbánást a bevándorlók esetében hosszú távon. Munkaerőre szükségünk van. Svédország kormánya modern, nagyon modern elképzelései vannak a bevándorlás, a legális bevándorlás tekintetében. Úgyhogy azt kérjük, és azt várjuk tőled, hogy hosszú távú elképzelésekkel fogsz előállni. Válasz. Köszönöm a kérdésedet. Igen, megpróbáltam bemutatni az elnökség során, a svéd elnökség során ezt a hosszú távú elképzelést. Természetes, hogy a, az ideális világ az egy határok nélküli világ, ahol mindenki szabadon mozoghat, de ennek az alapja a demokrácia kell, hogy legyen, és egy nagyon magas demokratikus szint az világ összes államában. Az Európai Unió alapvető célja, hogy támogassa a szabadságot, a jogokat az egész világon, hogy harcoljon a diktatúrák ellen, az autoritár rendszerek ellen. Ezeknek át kell adniuk a helyüket a demokráciának. Ez a hosszú távú célom. De nem a legjobb világban élünk, úgyhogy felelősséget kell vállalnunk a szolidaritás területén, az emberi jogok védelme területén, a biztonság garantálása területén. A tagállamok egymás közt, egymással szembeni szolidaritást kell, hogy vállaljanak. A menekült jogi politika keretei között fogadjuk, befogadjuk a bevándorlókat, de konkrét, pontos intézkedésekre van szükség. A legális bevándorlást támogatnunk kell, és a legális bevándorlóknak is tudniuk kell, hogy milyen feltételek alapján jönnek az Európai Unióba, milyen bánásmódban lesz részük, amikor ide jönnek. Ugyanakkor harcolnunk kell az illegális bevándorlás ellen. Ahogy Buzetil képviselő úr mondta, borzasztó, horrorisztikus következményei vannak az illegális bevándorlásnak. Rendkívül sokan próbálnak bejutni az Európai Unióba. Szexuális rabság, kizsákmányolás különféle formái, amelyek jelen vannak az Európai Unióban. És mindez csak azért, mert harmadik országok állampolgárainak eh, alapvető problémái vannak, nem tudják eh, a napi kenyeret biztosítani a családtagjaik számára, és ezért elindulnak Európa felé. Hatékonyabbaknak és ugyanakkor méltányosaknak kell lennünk. Ez a tervem hosszú távon. Köszönöm. Képviselőasszony, Cecília, köszönöm szépen ezt az átfogó választ. Most egy konkrétabb kérdést szeretnék föltenni. Vannak eh, extrém erők a társadalmunkban, és eh, sajnos eh, egyre erősebbek ezek a hangok. Ők úgy gondolják, hogy túl sok a menekült, túl sok a bevándorló Európában. Nagyon sok állampolgár aggodik amiatt, hogy túl sok a bevándorló, és ezért európai állampolgárok fogják elveszíteni a munkahelyüket. A bevándorló gyermekekre gondolva sokszor hatalmas tragédia elől menekülnek ide a családjukkal. Hogyan lehet fölépni azért, hogy őket védjük? Mit tudsz te tenni konkrétan azért, hogy ezek az ártatlan gyermekek ne legyenek visszaélés áldozatai, hogy megfelelő méltó bánásmódhoz jussanak, amikor Európába érkeznek, illetve a családegyesítést hogyan lehet a számunkra biztosítani. Másom asszony. Köszönöm bonyolult ez a kérdést, és kérdés, és egy perc alatt nagyon nehéz erre választ adni. Az embergyűlölet, a rasszizmus problémája nagyon komplex, és az integráció témájában nagyon sok munkára van szükség azért, hogy ezek a személyek valóban integrálódjanak a társadalomban. Ami a gyermekeket illeti, akik egyedül érkeznek Európába, ez egy fokozódó probléma néhány országban megduplázódott ennek a mérete az utóbbi években. Úgyhogy stratégiai programot kell, hogy felállítsunk. Nagyon sok gyermek emberkereskedelem áldozataiként érkezik, mások egyedül érkeznek, és vannak olyan gyermekek, akik jogszerűen, legálisan érkeznek Európába. Tehát a egyéni helyzet mindig eltérő. Ugyanakkor közösen fel kell lépnünk a gyermekek jogainak a védelméért, és a család egyesítési jogot támogatnunk kell. Ugyanakkor súlyos a probléma, nagyon jól tudom, úgyhogy a manátumom során konkrét javaslatokat fogok előállni. Borszajnok képviselő. Mászrom asszony, többször is felmerült ma a líbiai kérdés. Egy parlamenti vita során ön is beszélt erről, erről az államról. Ez az állam most egy megállapodás felé halad. A megállapodás a határok kezelésével foglalkozik elsősorban illegális bevándorlókat érint mindez. Ez számunkra gályos kérdés, hiszen Líbia az egyik olyan ország, amely nem írta alá az emberi jogi egyezményt. Be tudná-e mutatni ennek a potenciális megállapodásnak a legfőbb pontjait? Hogyan lehet kezelni ezzel az illegális bevándorlást? Menekült jogot hogyan lehet tiszteletben tartani az új megállapodás? Egyébként a Lisszaboni szerződés többek között kötelezi a bizottságot arra, hogy valós időn belül tájékoztassa a parlamentet a folyamatban lévő tárgyalásokról. Elnök, köszönöm. Másom asszony. Köszönöm szépen, Borsalino asszony. Az utolsó kérdésével kapcsolatban természetesen a bizottság elé szeretnék menni, és minden témáról beszámolni. A Libiával folytatódó tárgyalások nem igazán jelentenek erőlépést, apró lépések történtek a nemzetközi egyezményt még nem írták alá, de aláírtak egy afrikai egyezményt arról, hogy hogyan kell bánni a menekültekkel. És azt mondták nekünk, hogy azt szeretnék beépíteni a nemzeti szabályozásba. A bizottság részéről azt mondtuk, hogy ez nagyon jó, mi pedig segíteni szeretnénk ebben, és támogatni kívánjuk önöket. Mondják nekünk meg, hogy hogyan segíthetünk. Eddig nem jött vissza Líbia, úgyhogy itten egyelőre várakozó álláspont vagyunk. Fontos szomszédról van szó, nagyon fontos tranzitország, mindenképpen tárgyalunk kell Líbiával, fontos a bevándorlók, a menekültek számára. Biztosítanunk kell azonban azt is, hogy a nemzetközi megállapodásokat tiszteletben tartsák és ebben kell segítenünk. A bizottság már eddig is elég sok pénzt adott a Libiának, hogy megépítsék a, hogy a kapacitásokat megerősítsék, kiépítsék a rendszereiket és nagyon sokat dolgozunk. És a menekültügyi főbiztossal is együttműködünk, mert ők jelen vannak a Libiában. Mindenképpen meg kell győződnünk arról, hogy Libia a nemzetközi egyezményeket betartja, amennyiben mi egy megállapodást kötünk velük. Köszönöm. Borsalino asszony még kiegészítő kérdés. Fontos, hogy ez a kapcsolat és ez a tájékoztatás működjön a parlamenttel. Ezt még egyszer szeretném hangsúlyozni. Egy másik kérdést is szeretnék föltenni. Az írásos válaszban nem láttam utalást az idény munkásokra. Ma többször szóba hozta ezt a témát. Milyen konkrét javaslatot kíván benyújtani biztosként az idény munkásokra vonatkozóan? Én magam is föl szeretném hívni a figyelmet az egyedül érkező gyermekekre. Ez egy nagyon súlyos probléma, és ebből kiindulva egy másik problémát szeretnék említeni. Beszéltünk terrorizmusról, szervezetbűnözésről, de a maffia szót nem hallottam. A maffia kicsit más, mint a szervezetbűnözés. bűnözés és a mai problémák, az emberkereskedelem, prostitúció, idén munkások, gyermekek, szexuális kizsákmányolás, az összes témában a mafiának nagyon fontos a szerepe, ez biztos. Konkrétan a maffia szervezetekkel szemben mit kíván tenni? Elnök, köszönöm, Mástrom asszony. Köszönöm szépen. Az idény munkásokkal kapcsolatban fogok tenni egy javaslatot. A kísérlet nélkül érkezett gyerekekkel ugyancsak egy anyagot kívánok előterjeszteni, hogy már Koracapil asszonynak mondtam. Ezzel együtt kell, hogy foglalkozzunk. A maffiával kapcsolatban igaza van, egy nagyon fontos dimenziója a szervezett bűnözésnek, nem csak Olaszországban, hanem másod is, mert a csápjait már mindenhová eljutatta a világba és Európában is. Reding asszonya esetében is Baró úrral is már felvetődött az a kérdés, hogy például a maffia vagyonának elkobzását hogyan lehetne megoldani, és ez az a kérdés, amiért majd Reding asszony lesz a főfelelős, és meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudunk tovább lépni. Ez Olaszországnak a, az, is ügye, de az egy fontos, hogy természetesen bírósági eljárás folyamán hogyan lehet ezt kivitelezni. A maffia nagyon fontos kérdés, a szervezett bűnözés része, és ennek is meg kell, hogy legyen a helye a biztonsági stratégiában, tehát ezzel fogunk foglalkozni. Elnök, köszönöm szépen. Alfano asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm Mástrom asszonyt. Én is a mafiáról szeretnék beszélni. Ahogy Borsellino képviselő mondta, ma senki nem említette a maffia problémát az Európai Unió mindig is nagyon hangsúlyozta a terrorizmus elleni harcot, de kevés vagy szinte semmi nem történt a mafia elleni harcban. A mafiának semmi köze a szervezett bűnözéshez, ez egy abszolút más kérdés. És ebből kiindulva Nincsenek pontos adatok, ez már az első nagyon fontos aspektus, amit végig kell gondolni. Nincs adatunk arra vonatkozóan, hogy a gazdaságban mennyire ö, tette be a lábát a gazdaságban a maffia az egész Európában. 250 milliárd euróról beszélünk, 133 milliárd csak ö, Olaszországot illeti. Mondjuk, hogy ez, ez a profitja a maffiáknak, ez a GDP-nek a 8%-a milyen kezdeményezéseket tervez jogalkotási szempontból a mafia elleni harc tekintetében a mandátum alatt. Elnök, köszönöm, Mástrim asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen. Alfánó asszony, ugyan nem tudom kvantifikálni a számokat, de azt tudjuk, hogy a szervezett bűnözés egy, egyre nagyobb része Európában és világszerte is olyan, amiben már a maffia is érintett, emberkereskedelem, hamisítás, csempészés, stb. Csak hogy egy adatot mondjak, hogyha ha ország lenne egy maga a kábítószer kereskedelem, akkor az a 21. leggazdagabb ország lenne a világon. E, e, nem kell erről, azt hiszem, ezt e, tovább magyaráznom. Tudom, hogy a maffia ellen Olaszországban felléptek már régóta, de Európa minden társadalmában erősíteni kell, és a a belügyiek keretében ezzel foglalkozni kell, például az elkobzásokkal, kapcsolatban. Olaszországnak, más országoknak is óriási tapasztalata van konkrét esetekről, és remélem, hogy együtt fogunk tudni majd dolgozni érdemben is. Thank you. signor Alfano akkor. Alfano asszony még egyszer. Köszönöm. Remélem, hogy néhány ígéretet ki tudok magából csit, csikarni ma. Szeretném idézni az ön szavait hatékony együttműködés a hatóságok között és koherensebb együttműködés a tagállamok között a szervezett bűnözés területén. Pontosan ez hiányzik ma, Mástrom asszony. Az együttműködés hiányzik, a jogalkotási együttműködés, a végrehajtási együttműködés a tagállamok között. Egy példát szeretnék mondani, ez eléggé ismert, és be is mutatja pontosan, hogy milyen problémáról van szó. A Duisburgi, németországi eseményeket, tragikus eseményeket követően a, egy illetékes olasz mafia elleni harcval foglalkozó intézmény kérte a lefoglalását és a bezárását az étteremnek, ahol az események történtek. De ezt megtagadták pontosan azért, mert mafia témában nincs jog, jogi szintű együttműködés. Nincsenek hivatalos adatok maga szerint nem lenne esetleg szükség arra, hogy tanulmányok készüljenek, pontosan azért, hogy gazdasági hatását felmérjük a maffiának. Még egy kérdés. Sajnos nagyon sok diszkrimináció áll fönn a terrorizmus áldozatainak a kezelése területén, és Olaszországban csak eddig 2500 halálos áldozata volt a maffia tevékenységének. A mafia és a terrorizmus áldozatairól talán közösen kéne foglalkozni. Elnök, köszönöm, Mástrom asszony. Igen, köszönöm szépen. Nagyon komplex kérdéseket vett fel. Egy percben nehéz is válaszolni rá de szívesen megvizsgálom ezeket a számokat, adatokat, amelyeket át kíván adni majd, és természetesen nem szabad, eh, hogy diszkrimináljuk a sértetteket. A bűncselekmények áldozatai a Stockholmi programban is központi elemként szerepelnek. Fontos azt látni, hogy a sértettek áldozatok jogainak garanciája különböző folyamatokban érvényesül. Ez Redding biztos asszony hatáskörébe tartozik, de biztos vagyok abban, hogy együttműködünk e kérdésben. Ez volt az utolsó kérdése. És ez nem is mond ellent. Nem tudom, elnök úr, egy kicsit fáradok, mintha elfelejtekeztem volna egy kérdésről. Nagyobb jogi együttműködést kértem a tagállamok között az Európai Unióban. Igen, két és fél órája erről beszélünk. Valóban erősíteni kell az igazságügyi szervek együttműködését Európában, hiszen csak így lehet kölcsönösen tájékoztassuk egymást a bűnözőkről, így lehet együttműködni, mert a bűnözők határon átmozognak, és nekünk is meg kell tartani a képességünket arra, hogy kövessük őket. Ehhez bizalomra van szükség, és konkrét együttműködésre. Thank you. Köszönöm szépen. Rajtova asszony a következő. Uh, Mrs. Uh, Malmström. Malmström asszony, üdvözlöm Önt. A vízumkövetelmények uh, Csehországot is érintik, és ennek a vízum bevezetésével az Egyesült Államok politikailag kinyilatkozta, hogy a különböző tagállamok között különböző kategóriákat vezetett be. Ez teljes mértékben negatív a jelenlegi politikában. Milyen lépéseket kíván tenni annak érdekében, hogy Kanada visszavonja a cseh állampolgárokra vonatkozó vízumkövetelményt, és mégpedig a lehető legrövidebb eh, időn belül megteszi ezt. Késze arra, hogy az Európai Uniós tárgyalások keretében vesse ezt fel a, a Kanadával kötendő kereskedelmi és gazdasági megállapodás keretében. Mászrim asszony, igen, ismerem a problémát, és a svéd elnökség idején sokat beszéltünk erről. Tudom, hogy a bizottság intenzív tárgyalásokat folytat a kanadai hatóságokkal e kérdésről. A problémát még nem oldották meg, de előrehaladás látható. Az azonnal nyilvánvalóan az első nap át fogom báró biztostól venni magát a dokumentumot, és megnézzük, hogy milyen gyorsan tudunk és hogyan megoldásra jutni. Köszönöm. Rojtov asszony, kiegészítő kérdés. A tagállamok szolidaritását eh, említi, a közös eh, intézkedések szükségességét. Megismételné a kérdését? Eh? kívánja-e a Csehországgal kapcsolatos szolidaritást valamilyen formában kifejezni, és a tagállamokat rávenni arra, hogy közös intézkedést vezessenek be. Igen, a bizottság és a tanács is jelezte, hogy Kanadával szemben együtt járjunk el. A kanadai hatóságnak elkívánjuk magyarázni, hogy nem csak Csehországról szól, ez az Európai Unió egészéről. Közös a megközelítésünk, és amennyiben nem vonják ezt vissza, bár szerintem megteszik, akkor a 27 tagállam közös választ ad erre. Biztos vagyok abban, szinte biztos, hogy találunk megoldást a problémára. Köszönöm szépen. Papa Nikolá asszony a következő. Ah, Mr. Mr. Papa Nicolau. Papa Nicolau kollega. Kire Epopsifia Επίτροπε, Tisztelt biztos jelölt asszony, szeretnék kommentálni a, az illegális bevándorlást. Ön azt mondta, és arról volt szó, hogy nagyon nagy hullámban érkeznek a bevándorlók az Unióba. És sajnálatos módon ez különböző arányban érinti az egyes országokat. Vannak, amelyeket közvetlenül érinti. Úgy gondolom, hogy itten a szolidaritás kifejezés alapvetően fontos én is déli országból származom, és ön is tudja, hogy ez az a terület, ahová a legtöbb illegális bevándorló érkezik. Viszont ugyanakkor nem tapasztaltunk különböző, különösebb szolidaritást a terhek megosztásában. Hogyan fogja ön valóságá tenni a szolidaritást a gyakorlatban? Ez rá lesz kényszerítve a tagállamokra, hogy elfogadják vagy sem. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy mekkora nyomás nehezedik egyes tagállamokra, és különösen évszakonként változó ez a nyomás, és nagyon nagyok a nehézségek. Ugyanakkor csak ismételni tudom, hogy a bevándorlóknak a nagy többsége, függetlenül attól, hogy legálisan vagy nem legális, azért érkeznek repülővel és más útvonalakon is. De kétségtelen, hogy a földközi tengerletén probléma van. Hogy Buzitál úr is mondta, nagyon sok emberi tragédia is van, nagyon sokan belefulladnak a tengerbe, és ezért az egész Európai Uniónak a felelőssége, hogy ezt a problémát megfelelően kezelje. Szerintem a szolidaritás tekintetében azért nem állunk rosszul, van egy mechanizmus, ennek egyes elemenyei elemei alkalmazásra is kerültek, együtt dolgozunk a többprojektes megoldáson, és azt is nézzük, hogy melyek azok az általános elemek a letelepítés, illetve a visszatelepítés kérdésben vannak különböző projektek. A menekültügyi hivatal szerintem e tekintetben mindenképpen hasznos lesz. Sokkal többet kell még tennünk ezen a területen, és jobban együtt kell dolgoznunk, mint már említettem, a szomszédos országokkal is, például a visszafogadás területén, és hogy megakadályozzák azt, hogy elinduljanak ezek a menekültek. És globálisan is többet kell dolgoznunk. Természetesen vannak különbségek az Európai Unió és a szomszédos országok között a jólét és a demokratikus jogok tekintetében de politikailag nem lehet a tagállamokat rákényszeríteni arra, hogy szolidárisak legyenek. Meg lehet erősíteni az eszközöket, lehet ösztönzőket adni, lehet bátorítani, politikai nyomást lehet gyakorolni, de kötelezővé tenni nem lehet. Szerintem ez nem, menne, nem elfogadható a tanácsban sem. Tehát én mindenképpen a politikai eszközöket és a megkönnyítést alkalmazni kívánom. De együtt a parlamenttel, együtt a bizottság készen áll arra, hogy együtt dolgozzon a tagállamokkal, és arra is, hogy kérje azt, hogy a felelősségből is nagyobb részt vállaljanak, ne csak szavakban, hanem tettekben is. Köszönöm szépen, Papa Nikola úr ismételten. Köszönöm szépen, biztos jelölt asszony tehát azt hallottam, hallottam a válaszát, de ha visszamegyünk 2008-ba, 25%-a azoknak, akiket letartóztattak, azok Görögországban voltak, 16% Spanyolországban, 15% Olaszországban és Portugáliában. Tehát ezek voltak hogy nagyjából a számadatok. Tehát ez azt mutatja, hogy egyensúlytalanság van. Tehát a kérésem, hogy fogunk-e kapni új fogadó struktúrát, lesznek-e új befogadó struktúrák, figyelembe véve a létszámokat ezek a problémák, de az is, hogy nincsenek egyszerűen meg az infrastruktúrák, nincs hol elhelyezni ezeket a menekülteket. Most túl az infrastruktúrális problémákon számíthatunk-e arra, hogy több gyakorlati megoldást fogunk kapni, és hogy más országok is vállalnak át ebből a teherből? Igen, a szolidaritásnak pontosan az egyik legfontosabb része az Európai Unióban az, hogy a tagállamok segítsék azokat az államokat, amelyeknek szüksége van például a befogadó kapacitások növelésére, technológia átadással, szakmai tudással, tapasztalat megosztással, és anyagi eszközökkel is természetesen. Azért, hogy azok a tagállamok, akik súlyos nyomás alatt állnak, attól függetlenül, hogy ez most átmeneti vagy hosszú távú, fölkészülhessenek megfelelően és megfelelő kapacitással rendelkezzenek az emberek fogadása tekintetében. Ez már működik az Európai Unióban, ezt lehet fokozni, a szolidaritásnak több dimenziója van. Arra is szükség van, hogy együtt dolgozunk a illegális bevándorlás témájában, de soha nem szabad azt elfelejtenünk, hogy felelősségünk megvédeni azokat, akiknek erre a védelemre szüksége van. És ezért a befogadó kapacitásokra szükség van, úgyhogy erre vonatkozóan konkrét javaslatokkal fogok előállni, hogy hogyan lehet ezt harmonizálni, ezt a témát. Elnök, köszönöm. Helbrecht Köszönöm. Kedves Malmström asszony, néhány érdekes gondolatot hallottunk alapjogi kérdésben adatvédelem területén és az arányosság elve tekintetében, illetve Európai Unió védelmi témájában. Ezt nagyra értékelem, de a probléma az, hogy nem igazán tudom, hogy amikor részletesebb vagy pontosabb kérdéseket teszünk föl, akkor hogyan tud erre reagálni. Igazából csak igen vagy nem választ kérek. Felül kívánja -e vizsgálni az egyértelműen aránytalan adat visszatartási irányelvet, aztán átfogó jogot kíván-e biztosítani az állampolgárok számára, hogy a róluk a rendőrségi és igazságszolgáltatási együttműködési területen begyűjtött adatokra tájékoztatást kapjanak. Harmadik kérdés, teljes lehetőséget biztosít -e majd az Európai Emberi Jogi Egyezmény alapján a nem EU országoknak történt adatátadás tekintetében az átláthatóságot biztosítani fogja elnök. Hát nem igazán tudok igen vagy nem válaszolni, és pontosítani kell ezeket a kérdéseket. Az adatvisszatartási irányelvet igen, felül fogjuk vizsgálni jövő év elején. Egy értékelés fog készülni, és aztán természetesen megnézzük ezeket az aspektusokat, arányosság, adatvédelem, hasznosság, költségek, stb. A teljes átfogó politika, igen, ez az Európai Unió szakpolitikája. A tag, tagállam nem, az tagállami állampolgárnak biztosítani kell a védelmet, a mi értékeinkkel és mi jogalkotásunkkal azt vállaljuk, hogy az egész Európai Unióban az Európai Tanács nem, az emberi jogi egyezmény érvényes, és ezért a védelmet fogoznunk kell. A Reding asszony is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Az adattárolási rendszer, adatátviteli rendszer, Folyamatos párbeszéd kell, hogy folyjon az adatvédelmi biztosok között, és meg kell határoznunk, hogy az állampolgár hogyan tud információt kapni arról, hogyha adatcsere alanyává válik, esetleg olyan módon, ami negatívan befolyásolja az ő életét. Ez eltér az egyes adatároló rendszerekben, de Reading asszonyjal együtt ezt is meg fogjuk vizsgálni. Elnök úr, még egyszer, Herbert. Igen, én se értem, hogy ez most igen vagy nem válasz, amiket adott. A védelmi intézkedések tekintetében az tényekre, információkra szoktak utalni, aminek alapján javítani kell ezeket az eszközöket. Sok esetben az dokumentumokhoz valamilyen okból nem férünk hozzá. Például az Egyesült Államok titkosítást kér. Napolitani asszony itt azt mondta, hogy ezt nem is igen követte, vagy nem tudott erről, vállalja azt, hogy minden stádiumban, minden dokumentumhoz hozzá fogunk férni. Tehát mi elküldjük az összes dokumentumunkat azonnal. Mástrom asszony? Nem egy ilyen kérdésre nem is lehet választ adni. Ez nagyon bonyolult kérdések ezek, fontos kérdések. Azt tudom vállalni, hogy önök, mint a együttdöntési joggal rendelkező intézmény, a tanácshoz hasonló tájékoztatást kapnak. A Állampolgári Jogi Bel Igazságügyi Bizottság és ebben a témában lesznek bizonyos titkosított dokumentumok. Tudom, hogy a bizonyosakat ebből a koordinátorok megkapnak, az elnökség megkap, van, amit nem kapnak meg ezt meg kell vitatni az új keretdöntés, kerethatározat keretében, amit a tehát a bizottság és a parlament kell, hogy ezt tisztázza. Tudom, hogy Barroso úr specifikus vállalást tett ebben a témában, és azt is tudom, hogy ezt meg fogjuk vitatni. Foglalkozni fogunk a titkosított dokumentumok kérdésével, úgy, hogy ez érvényes legyen az összes Európai Parlamenti Szakbizottságra és az összes biztosra. Vissza fogok erre a kérdésre térni, lehet, hogy már az Európai Parlamenti plenáris előtt tartandó beszédemben. Minden esetre én azt vállalom, hogy maximális információt fognak kapni, és az együttdöntési kérdésekben folyamatosan tájékoztatom önöket. Köszönöm szépen. Fecsön asszony. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy van még egy nagyon fontos kérdés, amit fel kell tenni, különösen azok érdekében, akik még nem EU tagok, de egyértelmű az EU perspektíva. bosnia hercegovina Albánia. Még mindig áll, sorban állnak az emberek, hogy EU vízumot kapjanak. Tragikus történet ez, különösen a fiatalok szempontjából. Vajon az Európai Unió ugyanúgy kíván -e eljárni Szerbia, Szerbia és Montenegro, mint Szerbia és Montenegro esetében, és a vízumot eltörli, annak ellenére, hogy még nincsen minden feltétel meg. Reális-e azt várni, hogy Bosznia-Hercegovina, Albánia, esetében is vízum liberalizálást vezetnek be, még az idei nyári szabadságolás előtt, július előtt. Ha sikerülne a vízum korlátozásokat, és sikerül a vízum korlátozásokat megszüntetni. A vízum kedvezmény nagyon fontos, vagy enyhítés nagyon fontos a szomszédaink számára. Nagyon örültem, hogy az a privilégiumért, hogy a svéd elnökség idején biztosíthattuk Szerbia, Montenegro és a volt Jugoszláv köztársaság Macedónia számára. Fason az, hogy nagyon fontos ez a fiatalok számára igaza van, hiszen ők is Európa részének érezhetik magukat. Hiszek abban, hogy ez fontos de ha hitelesek akarunk maradni, akkor a bővítéseknél is, és más esetekben is a kritériumok teljesítését be kell tartanunk. Bosznia-Hercegovina és Albánia a vízumentesség kritériumot még nem teljesítette, de a bizottság elkötelezte magát, hogy támogatja az országokat e kritériumok teljesítésének útján a munkát nekik kell elvégezni, a bizottság persze támogathatja őket. Hogy mikorra sikerül mindezt elérni, nos, azt nem tudom megmondani dátumszerűen. Van még munka. És remélem, hogy meg tudunk állapodni még idén ebben. De nyilvánvalóan a kritériumoktól nagyon sok minden függ. Koszovó ugye nem volt része a vízum párbeszédnek a legelejétől, de az elődöm, illetve a mostani biztos, Baró úr, elkötelezte magát, hogy Koszovóval is együttműködik, és megvizsgálja, milyen enyhítő eszközöket lehet biztosítani. Erre vissza kívánunk tehát térni. Fegyenasszony? Igen, köszönöm szépen. Egyetértek azzal, hogy Bosznia és Hercegovina és Albánia az összes feltételt köteles teljesíteni másokhoz hasonlóan. De Montenegro múlt év júliusában még nem teljesítette az összes kritériumot, és mégis a bizottság azt javasolta, hogy a vízum liberalizálást megkezdjék. Bosznia-Hercegovinát és Albániát kizárták. Ugyanazt az eljárást várhatjuk-e? tavasszal talán. És egy kiegészítő kérdés. Ami az EU állampolgárok Egyesült Államokba való utazását illeti, ugye fizetni kell a, az Egyesült Államokba beutazóknak a beutazásért. Igen, köszönöm szépen. Nos, az első kérdés. Hajlandók vagyunk tehát, hogy együttműködjünk Bosznia-Hercegovinával és Albániával, hogy segítsük őket a kritériumok teljesítésében. A kérdés, hogy mikor készül el, ezt követően a javaslat hatása javaslatra a külügyminisztereknek kell, mint tudják, ezt a döntést meghozni. Együttműködünk velük, és az egyenlő bánásmód elvén tesszük ezt, de a kritériumoknak eleget kell tenni. Az esztával kapcsolatban azt hiszem ez volt a második kérdés. Nos, valóban ezt alaposan vizsgáljuk. Jeleztük az amerikai hatóságoknak, hogyha az új ezt a vízumot jelent, nos, akkor ez ugye az egyik eh, helyzet lenne, tehát akkor eh, ha egy kiegészítő díjat kívánnak bevezetni, azzal mi nem értünk egyet. A kongresszussal tárgyaltunk erről, várhatóan a választ megadják a kérdésünkre a következő napokban, de nagyon egyértelműen jeleztük az amerikai hatóságok felé véleményünket. Köszönöm szépen, végül pedig Weber úr. Köszönöm szépen. Tisztelt jelölt asszony, nagyon sok jogról beszéltünk, gyermekeket segít, gyermekek megsegítéséről, kisebbségi jogokról, mindegyik fontos. De e, kérdésre van egy új biztos asszony is, Reding asszony foglalkozott korábban ezekkel a kérdésekkel. Ön lesz a belbiztonság európai arca. Hadd legyek konkrétabb a kérdésemben nagyon sokan érezzük, hogy igen, szimpatikus a bemutatkozása, de sajnos a konkrét nyilatkozatokra nem volt idő, hogy mélyen el, ö, belemenjünk. Alfánó kollega a maffiával kapcsolatos kérdést tett fel, és ön azt mondta, hogy ez egy nagy probléma, és az olasz hatóságok majd foglalkoznak vele. Szerintem más válasz várható. Lutford asszony a terrorizmus ellenességgel kérdez, kérdezett fel egy kérdést, ön azt mondta, hogy nagyon nagy probléma, a hálózatépítésre szükség van, de nem tud ezzel kapcsolatban mondani. Konkrétan tehát kérem, hogy válaszoljon a következőkre. A terrorizmus elleni harc az első. Irányelvtervezetet be kívánna nyújtani, hogy az illetékes hatóságok hálózatépítésével operatív akciókra legyen mód a kettő az Eurodac adatok. Biztosítja-e a biztonsági hatóságok hozzáférését az Eurodac adatokhoz. A harmadik a Frontex kérdése. A Frontexet a feladat átalakítások során felkívánja ruházni azzal a hatáskörrel, hogy a külső határokat ellenőrizze, most még nem tehetik meg. Konkrét kérdés, egyszerű igent vagy nemet válasz, várok. Köszönöm szépen, Malmström asszony. Köszönöm szépen. Először is. Nem ellentmondás az alapvető jogok és az európaiak védelme érdekében folytatott harc között. Együtt működünk, nem úgy van, hogy én vagyok a rendőr, és Reding asszony pedig a védő. Nem, együtt működünk és minden európai biztonságát megkívánjuk védeni. A többi kérdéssel kapcsolatban Weber úr nagyjából egy hónapon volt arra, hogy ezt a hatalmas dossziét tanulmányozzam. Tele van rendkívül érdekes, de nehéz kérdésekkel valószínűleg nem fogok tudni konkrét véleményt mondani minden kérdésről, mielőtt hivatalomban nem lépek. És úgy gondolom az összes biztos kollégámnak, vagy jelölt biztos kollégámnak ugyanez a problémája, még nincs elegendő ismeretünk de el kell köteleznem magam arra is, hogy a javaslatok megalapozottak, értékelésre épülnek. Felelőtlenség lenne, hogyha most válaszolnék, azt megelőzően, hogy végig gondolnám a kérdéseket. Remélem ezt megérti. Azon kívül azt, hisz, azt hiszem, hogy a, én úgy emlékeztem, hogy a maffiára válaszoltam. Én nem mondtam azt, hogy ez csak olasz ügy. Én azt mondtam, hogy együtt kell működnünk az olaszokkal, mert a maffia a világ minden részén és Európában jelen van, ez európai probléma és foglalkozni akarok ezzel, mégpedig európai szempontok alapján, és konkrétabb javaslatokkal előállni. Természetesen az olasz tapasztalatra építve, hiszen nekik több tapasztalatuk van, mint másoknak. Lehet, hogy nem voltam világos. A Lisszabonra építő ala, ala, épített javaslatokkal valóban minél előbb elő fogunk állni a bűnügyekkel kapcsolatban, és megnézzük, hogy hogyan lehet ezt a Lisszaboni szerződés alapján beépíteni. A a különböző normákkal kapcsolatban. Valóban úgy gondolom, hogy meg kell nézni, hogy, hogy egységes normák legyenek, megfelelő képzés, szakértelem és tudás álljon rendelkezésre a tagállamoknál is, és azonos szintre emelkedhessenek a a határvédelem kérdésében is. Nagyon örülnék, hogyha visszatérhetnénk ezekre a kérdésekre, miután ezt tanulmányoztam. Visszakérdezési lehetőség? Köszönöm szépen. Mindannyian egyensúlyt kívánnak a kérdések között tartani. Ez a ez már azt mutatja, hogy kiből lesz jó biztos. De úgy gondolom, hogy fontos, hogy ambiciózus biztos is legyen, aki mindazzal foglalkozik, amit a tárcája előírt. Tehát nagyra törő megközelítéseket válaszok. Konkrét választ mondott, most konkrét javaslatot hallok ki válaszából a maffia elleni harc, a rendőri együttműködés terén az eddigi javaslatok mellett, és hogy a Frontex értékelését is a konkrét kérdések felmesül, felmerülésénél vállalja. És nagyon örülök ennek, köszönöm szépen. Mrs. Malmström, your turn. Malmström asszony, az utolsó egy perccel. Hogyha meg, megszámolják és megnézik a kinyomtatott változatát ennek a meghallgatásnak, akkor látják, hogy a migráció az egyik leggyakrabban visszajövő kérdés, ezért nagyon sokkal foglalkoztam ezzel. Nagyon nagy van fontosnak tartom a belső biztonsági stratégiát, és fontos, hogy ezeken a kérdéseken koherensebb módon tudjunk együtt dolgozni, irányelvet, az egyéb eszközöket felhasználni, a határon átnyúló bűnözés ellen, a terrorizmus ellen fellépni, a, a számítástechnikai bűnözés, ami egyre újabb, a maffiával kapcsolatos bűnözést meg tudjuk akadályozni, és ennek megfelelően fogok visszajönni javaslatokkal, mert ezen a területen vannak kötelezettségvállalásaim. Remélem, hogy lesz alkalmunk ismételten és hamarosan találkozni, és meg tudjuk majd vitatni mindezeket a kérdéseket, de akkor már részletesebben. Elnök, köszönöm szépen, Márström asszony, mindenkinek köszönöm a kollégák a jelenlétét. Hosszú, kimerítő délelőtt volt nagyon sok kérdés három óra alatt, és most akkor szeretném bejelenteni zárásul, hogy ez a meghallgatás majd értékelésre fog kerülni, és ugyanebben a teremben 13.30-kor kerül majd sor a koordinátorok számára, majd 14 órakor pedig a LIBE tart itt ülést ismételten. Köszönjük szépen, Mascsöm asszony, és reméljük, hogy még hallunk önről többet. Viszontlátásra!